Friends, welcome to... Kedves barátaim, üdvözlök mindenkit a Foglalkoztatási Szakbizottság ülésén. Első napi rendi pont, a napi rend elfogadása. Nincs módosítás. Másik, második napi rendi pont, vagy elnöki közlemény, tolmácsolás, észt, máltai és horvát nyelven kívül minden más nyelven van tolmácsolás. Hármas pont, az október 10-i és szeptember 28-ai jegyzőkönyvek elfogadása. Rendben, és akkor rá is térünk a négyes napi rendi pontra. Európai Szolidaritási Testület. Elég régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A Kulturális Szakbizottsággal dolgozunk együtt a témán. A mi felelősünk, mi előadónk, Benifei úr, és át is adom önnek a szót, tessék. Köszönöm. Nagy örömre szolgál, hogy ma bemutathatom a véleménytervezetemet az Európai Szolidaritási Testületről. Ez egy új kezdeményezés. Célja Egyrészt az európai projekthez kötődésre való ösztönzés, ugye az egyik legfontosabb érdek a szolidaritás, valamint az európai fiatalok segítése a foglalkoztatás területén, a kompetenciák növelésével, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, ami nagyon fontos a személyes és szakmai fejlődésük szempontjából. Mindannyian tudják bizonyára, hogy a program véleményem szerint szokatlan módon már az első fázisban beindult, a bizottság elnöke az 2016-ban az Unió helyzetéről szóló beszédével indította el ezt a programot. Nyolc konkrét program létezik ma. Konszultációs fázis követően az érdekelt felekkel egyeztetünk. 2017 május végén egy adhok jogalapról döntöttünk, és a rendelet alapja, ugye ma beszélünk a rendelet javaslatról, és ennek az alapja az a jogalap. Kutai Szakbizottság vezeti az egyeztetés a parlamentben, és a Szociális Foglalkoztatási Szakbizottság véleményt készít a javaslatról azon aspektusok tekintetében, amelyek a foglalkoztatásra vonatkoznak. A gyakorlat, szakmai gyakorlat meghatározása például az egyik ilyen kérdés. Az Európai Parlament szabályzatának 54-es cikke alapján a mi szakbizottságunkban van a kompetencia, kizárólagos kompetencia ilyen témákban. Általánosságban támogatom az új kezdeményezést, érdekes innovatív elemeket tartalmaz, ösztönzi az Európai Uniós programokat az önkéntesség területén, valamint jogi keretet is biztosít a szakmai gyakorlatok és a munkahely területén a szolidaritás elveit terjeszti. Azért korrigálni kell a szöveget több helyen. Egyrészt jobban szét kell választani az önkéntesség és a foglalkoztatási aspektusokat. Meg kell, hogy feleljünk a civil szervezet és az ágazat elvárásainak, ajánlásainak. Aztán meg kell erősíteni az úgynevezett foglalkoztatási problémák kérdését, ezeket próbálom korrigálni a módosító indítványaimmal. A véleményben látni fogják, hogy a fő célja a munkámnak az, hogy garantáljuk, hogy az Európai Szolidaritási Testület ne nyissa meg a kapukat a torzítások előtt. Minden olyan lehetőséget föl kell számolni, hogy az önkéntesek olyan munkára használják, ami normál esetben díjazott munka foglalkoztatási szakbizottságnak foglalkoznia kell ezzel, részletesen le kell tárgyalni, meg kell beszélni az önkéntesség és a díjazás kérdését és kapcsolatát. Három területen kell foglalkoznunk ezzel, pontosítani kell a gyakorlat meghatározását. 2011-ben már az Unió elfogadott erre vonatkozó szabályokat, de kötelező szabályokat kell felállítani arra vonatkozóan, hogy az Európai Szolidaritási Testületben az önkéntesek hogyan dolgozhatnak, milyen díjazást lehet számukra meghatározni, mennyi ideig tarthat ez a munka. A munkahelyek teljes mértékben meg kell, hogy feleljenek a kollektív szerződéseknek és a nemzeti munkaügyi szabályoknak. El kell kerülni a rossz feltételekkel kialakított munkahelyek lehetőségét, és csak non-profit szervezetek, vagy pedig hatóságok, közhatóságok vehetnek részt a munkában. El kell kerülni azt, hogy magán cégek önkéntesekkel dolgoztathassanak, amikor fizetett gyakornokot is alkalmazhatnának Egy plusz előrelépés jelentene ez az Európai Önkéntességi Szolgálat tekintetében is, hiszen a profitorientált cégeknek vannak más lehetőségei. Az összes Európai Unió források, amelyeket az önkéntesség területén fektetünk be, közvetlenül és ténylegesen az önkéntesekhez kell, hogy jussanak, és nem pedig az üzleti élet képviselőihez. Végül szeretném kérni a árnyék előadókat, ahogy már korábban is történt, elég sürgős, elég sűrű a programunk. A szakbizottságunkban széles a megállapodás a közös kompetenciák tekintetében is a kulturális szakbizottsággal. Ahhoz, hogy könnyebben történhessen a munka, és minél be lehessen fogadni, fogadni a dokumentumot, jó lenne, hogyha a munkánkat a munka és a gyakornoki kérdésekre tudnánk koncentrálni hiszen a szakbizottság kompetenciában ezek a témák tartoznak. Fontos lenne, hogy jól átadjunk, adjunk, hogy a fő szakbizottsággal jól legyen az együttműködésünk, a véleményünk jelentősen hozzá tud járni ahhoz, hogy erős legyen az Európai Parlament tárgyalási pozíciója a három oldal egyeztetés során a tanácsa. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm, Benny Fájor. Klóne asszony nincs itt. Roland úr kapja meg a szót, hiszen ő szólal föl helyette. Igen, Madame Klun elnézést kér, de sajnos nem tud a mai ülésen részt venni, de átadta nekem a véleményét. Először is szeretnék köszönne, megköszönni az előadónak a véleményt. Az véleménye készítőjével egyetért azzal, hogy az Európai Szolidaritásítás lett jó kezdeményezés, sok lehetőséget biztosít egész Európában a fiatalok számára Továbbá úgy gondolja, hogy a kiindulás jó, pozitív példa lehet ez. Például az olaszországi földrengések idején is föl tudott lépni már ez a szervezet. Szolidaritási testület közösségi vállalásokat kell, hogy tegyen, lehetőséget kell, hogy biztosítson a fiatalok számára, hogy kifejezzék szolidaritásukat a hasznos kompetenciákat is megtanulhatnak a későbbi foglalkoztatásuk tekintetében, de ez a tapasztalat azért nem olyan, mint egy foglalkoztatási tapasztalat. A közösségi célok területén dolgozhatnak ezek a fiatalok, és így tudásra, kompetenciákra tudnak szert tenni, amit más területen az életükben majd fel tudnak használni. Továbbá Kavona asszony még jelezte, hogy módosító indítványokat fog benyújtatni az önkéntesség és a gyakornoki arányok kialakításában a 80-20%-ot tartja megfelelően. Minden esetre a legfontosabb az önkéntesség. A önkéntesség fontos a nem profitorientált szektorban, de a vállalkozások számára is véleménye szerint partnerségi formában a szociális és nem profitorientált cégekkel közös együttműködésre lehetőséget kell biztosítani. Két kategóriát tart szükségesnek, a ellenőrzési keret a bizottságban az utóbbi időkben kerül tisztázásra, és ez nagyon fontos, hogy biztosításokat, tehát biztos pontokat nyújtsunk a részvevőknek. Még egyszer köszönetet mond az előadónak, és az árnyék előadóknak is a mostanáig elvégzett munkáért, és tovább fogja nyomon követni ezt a témát. Köszönöm, Roland úr. Szitnánszka asszonynak adnám meg a szót, de nincs itt. Valaki elmondja az ő véleményét, helyette nem. Harkin asszony. Tessék. Köszönöm. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem. Sajnos nem hallottam, amit az előadó mondott, de elolvastam a véleménytervezetet. Szeretném azt elmondani, hogy nagymértékben egyetértek a módosító indítványok nagy részével, amelyeket benyújtott. Úgy gondolom, hogy nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy el, szétválasszuk a hozzáférést. Egyértelműen meg kell különböztetnünk az önkéntességi hozzáférést és a foglalkoztatási hozzáférést. De még azt is szeretném elmondani, hogy folyik a vita arról, hogy foglalkoztatási hozzáférés egyáltalán legyen-e ebben a javaslatban. Úgy gondolom, figyelembe véve azt a tényt, hogy ez nem ugyanolyan, mint az Európai Önkéntességi Szolgálat, hiszen itt van egy ilyen 80-20%-os megosztás. Hogyha biztosítjuk azt, hogy szoros a kapcsolat az önkéntesség és a gyakorlati és a, foglalkoztatási aspektusok között, akkor jó arányt tudunk kialakítani, és jó lesz ez a új jogszabály. Még egy téma, amivel foglalkozott az előadó, a köz- és magán szervezetek kérdése. Törölni kívánja azt a lehetőséget, hogy egy hogy magán cégek, magán szervezetek gyakornokot kaphassanak a szervezettől, Értem, hogy miért írta ezt, de mégsem tudok ezzel egyetérteni egy sor ok miatt. Az első ok, a részvevő szervezetek, ahogy hívjuk ezeket, fizetni fognak az gyakornokoknak. Szerintem ezek olyan források, amelyeket másképp nem lehetne megszerezni, vagy felhasználni, és arra is lehetőség van, sőt valószínű, hogy akik gyakornoki rendszert akarnak használni, lehet, hogy szeret, tehát maguk a gyakornokok, vagy a potenciális gyakornokok lehet, hogy szeretnének magáncégnél dolgozni. Készen állok az egyeztetésre, úgy gondolom, hogy ezeket a témákat részletesebben meg kell beszélni. Fontos, akár beveszük, akár kiveszük ezt a lehetőséget, hogyha úgy döntünk, hogy beveszük a lehetőséget, akkor persze biztosítani kell azt, hogy a jogszabály ne adjon lehetőséget előnyszerzésre magáncégek esetén, európai alapok felhasználása során, ami nem felelne meg az általános célnak. Támogatom abban is az előadót, hogy erősebben kell fogalmaznunk a gyakornokiság és a foglalkoztatás területén esetleg írásos megállapodásra van szükség, aztán a oktatási, képzési célú gyakorlatot is pontosítani kell. Úgy gondolom, hogy pontosan kell megfogalmaznunk ezeket a kérdéseket. Van egy további téma is, az egységes portál, Egyetetek azzal, hogy legyen egy egységes portál, ez egyértelmű, az emberek tudják, hogy mit keresnek, de már sok jó munka folyik ebben a szektorban, úgyhogy azt kell biztosítanunk, hogy bármilyen javaslat, amivel előállunk, ne ö, lépjen helyébe más lehetőségnek, ahhoz, hogy jól működjön ez a most elképzelt új megoldás, ennek az is a célja, hogy plusz hozzáadott európai értéket biztosítsunk ahhoz képest, ami az ágazatban már működik. Ez nagyon fontos. Az egyik olyan terület, ahol nem értek teljesen egyet az előadóval, illetve egyeztetnünk kell még, a 18-as módosító indítvány témája az önkéntesség, rész és teljes munkaidő és szabadidőben végzett tevékenység. Most nem tudom, hogy európai hozzáadott értéket biztosít-e ez, de ezt részletesebben meg kell beszélnünk. A 19-es módosító indítványt támogatom. Biztosítanunk kell, hogy a munkahelyeket ne lehessen helyettesíteni ezzel a megoldással. Itt is pontosítani kell szerintem a megfogalmazást, de sőt úgy gondolom az asszisztenseink már egyeztettek erről. Igen, nagyon jó munkát végeztek eddig, és várom a további együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm. Hetman úr fogok felszólalni Szitnászka asszony helyett, úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha a kollégák megengedik, akkor szeretnék megosztani önökkel néhány megjegyzést a témával kapcsolatban. a regi szakbizottságban is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ugye én ott is tag vagyok. A vélemény nagyon észszerű, jó szándékú, és az előadó nagyon jó munkát végzett több témában, ezeket bizonyára egyet tudunk majd érteni. Támogatom az Európai Szolidaritási Testület tekintetében azt, hogy két aspektusra koncentráljon, a szolidaritásra, aminek az alapja az önkéntesség, és a szakmai gyakorlat, illetve a munkahely témája is fontos. Meg kell mondjam, hogy egy kicsit furcsálom a vitát, ami több területen is kialakul. Arról beszélünk, hogy korlátozni kell, sőt, esetleg le kell mondanunk a foglalkoztatási és a szakmai gyakorlati komponensről. Úgy gondolom, a szolidaritás, azon túl, hogy ösztönözni fogjuk a szolidaritásra és az empátiára a fiatalokat ezzel a programmal. A szolidaritást én úgy is értelmezem, hogy legyünk szolidárisak azokkal a fiatalokkal, akik munkanélküliek most az Európai Unióban. Bármilyen új eszközt, amit kialakítunk, amit a fiatalok rendelkezésére bocsátunk az Európai Unióban, minden ilyen eszköznek kell, hogy legyen konkrét dimenziója és Minden új munkahely az Európai Unióban a fiatalok számára rendkívül fontos jelzést kell, hogy adjunk a fiataloknak arra vonatkozóan, hogy fontos új kompetenciák megszerzése, meg kell erősíteni a tanulás alatt megszerzett kompetenciákat. De a jövőben az új eszköznek köszönhetően arra is lehetőség lesz, hogy munkáját találjanak a fiatalok, és sokuk számára ez az első munkahely lesz, ami jelenleg ugye nagyon nehéz. Mindenkit szeretnék arra kérni, hogy gondolja újra végig az Európai Szolidaritási Testület kérdését, hiszen itt fontos, hogy legyünk szolidárisak azokkal a fiatalokkal, akik jelenleg munkanélküliek az Európai Unió több országában. Köszönöm. Köszönöm. Manta López képviselő. Elnézést. Elnézést. Elnök asszony. Elnézést kérek. Kicsit megkeveredtem. Nem az ECRS kollégát helyettesítem, néppárti frakciótag vagyok, és póttag vagyok ebben a szakbizottságban. A regiben vagyok teljes jogú tag. Pimenta López úr, szó. Köszönöm, elnök asszony. Itt a kis rövid félreértés követően szeretném elmondani, hogy elég sok föntatásunk van a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Most nem az előadó véleményéről beszélek, hanem magáról a bizottsági javaslatról látjuk most a vita alapján is, hogy eltérőek a vélemények a javaslata kapcsolatban. Tegnap egy Eurofond kezdeményezése kapcsolatban beszéltünk a nem bejelentett, a fekete munkáról, és pontosan arról beszéltünk, hogy az önkéntességgel vissza lehet élni, mert így nem bejelentett munkahelyeket lehet teremteni meg kellene, hogy vizsgáljuk, hogy mik a konkrét javaslatok. Nem fizetett, ingyenes munka, a szolidaritás kifejezésének eszközeként, ugye szolidaritások kell, hogy legyünk a fiatalokkal. Mi nem támogatjuk azt az elképzelést, hogy az Európai Unió alapja a szolidaritás. Nem igaz, ez egyáltalán nem így volt. Ha az Európai Unió ma mély válságban van, jelentős a foglalkoztatás, ez pont azért van, mert nincs szolidaritás, nem csak a polgárokkal szemben, a lakossággal szemben, hanem az országok között sem működik a szolidaritás. Vannak további fenntartásaink a programmal kapcsolatban is, hiszen semmilyen újdonságot nem tartalmaznak a programok a célok tekintetében. Ezek a célok már szerepelnek más programokban, például az Európai Önkéntességi Szolgálat, Erasmus Plus, Európa az állampolgárokért, és még nagyon sok programot felsorolhatnánk, amelyek bizonyos mértékben lefedik a jelenlegi javaslatot. Egy olyan eszközről van szó, ami a szolidaritási mechanizmushoz képest csak egy szépítkezés, vagy egy plusz módosítást jelent. A következő kérdésünk, hogy hogyan is fog felépülni ez a projekt? Új európai testületeket akarunk felállítani, ifjúsági testület. A múltban volt egy olyan, volt egy egységes gondolat ezzel kapcsolatban, a javaslat tekintetében osztjuk az előadó aggájait. A dokumentumban szereplő javaslatot pozitívnek tartjuk, de vannak olyan korlátok, főleg a foglalkoztatás területén, ugye a hozzáférés korlátozott a önkéntességi programok korlátozása, a gyakornokok kifizetése, ezek mind, vagy fizet, hogy fizetést kapnak a gyakornokok, ez mind pozitív, de összességében sokkal többet lehet tenni. A jelenlegi pozíciónk az, hogy nem fogadjuk el a bizottsági javaslatot, de mindenképpen pozitív az előadóval kapcsolatos véleményünk, pozíciónk. Zsuvala nincs itt. Úgyhogy Márton úr kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékeltem Verifé úr hozzászólását, véleményét, főleg a szolidaritási testülettel kapcsolatosakat, és nagyra értékelem azt, hogy ő megkívánja őrizni ezt a rendszert, a fiataljaink értékeit, és nem hagyja ezt csak a tagállami kezdeményezésekre, hanem szeretne a munkajog, a képzési joggal összhangban levő javaslatot tenni az egyes tagállamok jogával. A szolidaritás kialakítása, a jó téti tevékenység, az önkéntesség fejlesztése mindenképpen jó gondolat Nyilván a bizottság részéről, de Benifej úr, ha jól értettem, fenntartásokkal is rendelkezik, ahogy az előző felszólalásból kiderült. Ezt nyíltan is megmondja. Ugye itt a 17 évestől 30 éves korig terjedő életkorról van szó, hát szerintem a 30 évesek már nem kéne, hogy ide tartozzanak, nem annyira fiatalok. És remélem, hogy a munkanélküliségi ráta ö, javulni fog, de ez túl széles ez a célkitűzés 17-től 30 éves korig. Ö, megcélozni a fiatalokat, és nem fognak ezzel visszaélni munkaadók, ugye oly módon, hogy az önkéntes munkát egyszerűen nem fizetik meg. Erre van példa. És jobb lenne talán, mondják egyesek, inkább képzési programokat indítani, hogy aztán a valódi munkaerőpiacra lehessen belépni, és olyan ö, végpontokkal rendelkező képzéseket kéne indítani, amelyek nem informálisak, hanem papírt adnak, a tapasztalatot igazolják, és az ember beírhatja az életrajzába azt, hogy mit csinált. Szerintünk ez jobb lenne, és ezzel kapcsolatosak a fenntartásaink is, és összességében egy kicsit attól is tart, láttak, hogy ez egy nagy uniós kommunikációs stratégia inkább. Nyilván jó szándékú, a szolidaritást ösztönző dolog, de inkább azt szolgálja, hogy az Európai Uniónak van valami értelme, és kevésbé magát az eredeti célt. A fiatalok hátán ö, végzi el ezt a kommunikációs trükköt az EU. Benifejó nagyon jó munkát végzett, de eh, észnél kell lennünk, hogy eh, mit hagyunk jóvá. Sajterova asszonynak a szakszót, Tessék. Köszönöm, elnök asszony, a szót. És az előadónak is a munkát, a módosító kidolgozását. Az Európai Bizottság javaslata a szolidaritási arra irányult, hogy az önkéntes tevékenységet összhangba hozza a a munkaerőpiacon szerzett, szerzendő tapasztalatok feltételrendszerével, szükségletével, és egyben szolidaritási kereteket adjon az önkéntes munka számára. Az Employment Bizottság ugye elsősorban azon dolgozik, hogy munkahelyeket teremtsen, lehetőségeket nyisson meg a fiatalok előtt. Többen elmondták, hogy volt már garancia program, garancia kezdeményezés, és ezek hasonlóak de az is igaz, hogy ezek nem kifejezetten közvetlenül munkahely teremtőek, ezért Bonifáj úr módosítóit értem, hogy tényleg a tisztán önkéntes tevékenységre vonatkozzanak csak a mi kijelentéseink, és szögezzük le, hogy ez a tapasztalatszerzés eszköze, és világosabb határvonalat húzzunk az önkéntes és egyéb típusú munkavégzések között. Én árnyék előadó vagyok a másik bizottságomban, és ott is fogunk módosítókat alkotni az önkéntességgel kapcsolatban, mert szeretnénk, hogyha az önkéntes szolgálat nem halna el a program után, hanem az önkéntesség mint olyan, és a húsz éve ebben az irányba tett erőfeszítések végül gyümölcs nélkül maradnának. Remélem, hogy az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy amint az új szabályok életbe lépnek, attól kezdve ö, sem szűnik meg mindaz, ami korábban zajlott, hanem belekerül az új kezdeményezésbe a korábbiak köre is. A kontbizottságban ö, ezen dolgozunk, ez a fő ambíciónk, remélem, hogy sikerülni fog, és mi is szívesen támogatjuk az előadó több módosítóját. Benifáj úr kap szót. Parancsoljon, mit mond erre? Sì, grazie, non voglio... Köszönöm szépen, nem akarom hosszúra nyújtani a vitát, hiszen a bevezetőmben elmondtam a legfontosabb észrevételeimet. Nagy figyelemmel figyeltem az árnyék jelentéstevő kollégák észrevételeit, akiknek köszönettel tartozom Köszönöm konstruktív támogatásukat ezen vita során. Kihangsúlyozták a legfontosabb pontokat. Elégedett vagyok azzal, hogy az ideig végzett munkát úgy tűnik, hogy mindenki értékeli. Persze vannak olyan kérdések, amelyekben különbségek mutatkoznak köztünk, de cél az, hogy közös megoldásokat találjunk. Két konkrét elemet szeretnék kiemelni, mind abból, amit a kollégák elmondtak idáig. Egyrészt tisztázni szeretném, különösen Árkin vagy Hárkin asszony irányába mondom ezt, és lehet, hogy vele majd aztán bilaterálisan megvitatjuk ezt a kérdést. Szóval ki szeretném emelni, hogy ez nem a public-private kérdését veti fel, hanem a profit non-profit kérdését veti fel. Ezek olyan korlátozások az önkéntesség területén, amelyek az önkéntes tevékenység során kizárják a nyereség elvet a munka vagy a gyakornoki időszakban. Persze, belátom, hogy ez egy roppant komplex téma. Úgy gondolom, hogy Árkin vagy Harkin asszonyjal közösen dolgozunk majd annak érdekében, hogy megtaláljuk a kompromisszumos, mindkettőnk által támogatható megoldást. A 23-as módosítóval kapcsolatban, erről Márten kollega beszélt, szóval ez a pont a tanúsítványok kialakításának céljáról beszél, és ezt éppen a fiatalok szervezetei form, fogalmazták meg, a nem formális oktatásban szerzett tapasztalatok tanúsítványozására vonatkozó kérésről van szó. Még egyszer köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkát, az elkötelezettségüket, biztos vagyok bennem, hogy közösen át tudjuk hidalni majd a közöttünk álló különbségeket, nehézségeket, meghaladjuk, Valóban közös szándék az, hogy ebben a fontos projektben előrelépjünk, és ezen fogok dolgozni. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen. Néhány rövid megjegyzést talán a bizottságnak is megengedhetünk. Ojbe úr? Jó, ejtem a nevét? Vagy asszony. Köszönöm, elnök asszony. A DG Education és Culture-től jöttünk. Ha megengedik, akkor én kezdem, és aztán továbbadom a szót Maxnak, aki a foglalkoztatási dimenziókért felelős. Köszönöm, hogy ma megtárgyalják ezt a témát, a véleményt. Örülünk, hogy sorra került ez az eszmecsere. Hallhatjuk az önök véleményét és ha megengedik, akkor néhány dologhoz fűznék néhány megjegyzést. De mielőtt a fő gondolataimat kifejtem, két dolgot előre bocsátanék, úgy tűnik, hogy ezeket tisztázni kell. Először is az IVS rendszerről. Egyet értünk az önkéntes szolgálat ö, dicséretével. Örülök, hogy önöknek is tetszik. Lehet, hogy ez a brand név nem folytatódik majd, nem használjuk majd továbbá ugyanígy, de ez nem vész el az a 20 éves tapasztalat, amit az önkéntesség területén az Európai Unió eddig összegyűjtött. Ami a validációt illeti, sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ezt a programot jól validálni. A négyes cikkben végül is expliciten megfogalmazzuk, hogy azt reméljük, hogy minden szerzett tapasztalatot validálni kell, ha nem is formális módon, de az, például az IVS segítségével vannak módszerek arra, hogy hogyan lehet ezeket a tevékenységeket validálni. És ezekből pedig egy ajánlást, vagy akár egy igazolást is le lehet majd vezetni. Ebben segítünk majd a tagállamoknak, hogy kialakítsák a saját rendszerüket a közös bevált tapasztalatok alapján. Két gondolat azzal kapcsolatban, ami Benifei úr véleményében szerepel. Itt van ugye a transnacionális és az országos önkéntesség különbsége, a 14-es módosítóban ön azt javasolja, hogy a hozzáadott érték jegyében és a transnacionális dimenzió keretében fogalmazjanak meg ezek, és legyenek kivételek a fogyatékkal élők tekintetében. Az országokba való kihelyezések tekintetében szerintünk nem jó ötlet megbélyegezni valakit eleve azzal, hogy ő fogyatékkal élő. Egyfelől azért, mert a transnacionális tapasztalat mellett nagyon fontos a tagállami tapasztalat is, és különösen fontos lehet ez a fogyatékkal élőknek, vagy hát a különböző hátrányokban szenvedőknek, hogy lássák, hogy milyen a felelősségvállalás a gyerekek, a fiatalok, az idősek iránt. Ők egyébként ettől nem állnak eleve távol, mert ismerik a problémát. Gyakran a, a hátrányos helyzetű fiataloknak nem kell ezt tanulnia, illetve nem jó, hogyha eleve címkézzük őket. És aztán azt is tudni kell, hogy nem minden tagállamban vannak nemzeti képzési önkéntes programok, és kár lenne a fiatalok ezen körét kizárni a tagállami programokból az alapján, hogy honnan jönnek, vagy milyen mennyire hátrányos vagy előnyös helyzetűek. A másik gondolat azzal kapcsolatos, hogy mely szervezetek pályázhatnak minősítésre, felelhetnek meg. Menifej úr ugye azt a megkülönböztetést javasolja, hogy legyen profitorientált és nem profitorientált cégek között egy vonal, az önkéntesség szempontjából is. Ezzel kapcsolatban néhány gondolat. Egyet értünk azzal a fő elvel, hogy az önkéntesek ne helyettesítsék a normál munkavállalókat. Ez teljesen igaz. Ugyanakkor, ami ennek a garantálását, ennek a módszereit illeti, Nagyon szervezet függő az, hogy mi tekinthető job substitutionnek. Nagyon függ a munka típusától, jellegétől, és nyilván van kockázata annak, hogy azt mondják, hogy mi fizetetlen munkát támogatunk, de kifejezetten a civil szervezeteknél ez jól definiálható. Az Európai Ifjúsági Önkéntes Szolgálat eh, akkreditációja során kell garantálni, hogy a tevékenységek, amelyekre jelentkeztetik a fiatalokat, azok nem olyanok, ahol normál munkát váltanak ki. A szolidaritás, mint cél, nem függhet a, a foglalkoztató jogi állásától, státuszától, társasági jellegétől. Ezek nagyon sokfélék. Vannak óriás cégek, amelyek alapítványokat tartanak föl erre a célra, másfelől pedig vannak nagyon kis munkáltatók, akik ö, szociális vállalkozásokat indítanak, mert nem kapnak állami támogatást a túlélés érdekében és persze ők is próbálnak kereskedni, hogy az állami támogatás hiányát kiváltsák. Úgyhogy nem lenne jó ö, ezeket összemosni, és a hozzáférésüket az önkéntes programhoz korlátozni, vagy kizárni őket. Sem a nagyokat, sem a kicsiket. meg vannak olyan kicsik is, akik egyébként nagy, a nagyok úgymond beszállítóiként működnek. Befejezem. Az ITS-ben e megvan annak a rendszere, hogy a CSR rendszeren belül a munkadók összehangolják ezeket a tevékenységeket, és nem zárnánk ki a profitorientált tevékenységeket sem a körből. Elnézést, hogy hosszan beszéltem, ennyit muszáj voltam elmondani. És ha még egy percet ad elnök úr, én, mint a foglalkoztatásért felelős szakembere a bizottságnak, azt akarom csak elmondani, hogy örülök annak, hogy önök támogatják az, a foglalkoztatási dimenzióját a szolidaritási testületnek. Ez egy újdonság az EBS-hez képest Szeretnénk a fiataloknak széles körű új lehetőséget biztosítani, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a munkavállalások minőségiek legyenek, szó sincs arról, hogy kuli munkát akarnánk kiváltani, akik támogatják a, a, az önkéntest, azoknak garantálni kell a szabályok betartását, minden nemzeti joganyagnak összhangban kell lenni az alapszabályokkal, amelyek a fiatalokra, a munkavállalásra általában vonatkoznak, és valamennyien támogatjuk azt, hogy a különböző tevékenységek között világos különbségtétel legyen, ahogy önök is mondják, és ami az időzítést illeti, a közös nyilatkozatban is szerepelt már, hogy idén akarjuk ezt a fázist lezárni. A tanács tegnap előrelépett, és a koreper is talán lép. Úgyhogy az tanács elé kerül két héten belül újra a dosszié, és örülök annak, hogy a parlament is támogatja, és azt remélem, hogy az önök szakbizottsága is gyorsan megegyeznek egymással, hogy a három oldal egyeztetések elkezdődhessenek hamar. Thank you. Köszönjük szépen. Megadom az előadónak a szót egy rövid észrevételre. Köszönöm szépen. Az itt elhangzott sok észrevétel, főleg a bizottsági észrevételek alapján ki szeretném hangsúlyozni, hogy véleményem szerint és tényleg nagyon rövidre foghatom magamat, ahhoz, hogy ezek a programok igazán jól működjenek, és az önkéntes munkát, illetve a korlátozott foglalkoztatás rendszerének tervévé alakuljon, ehhez sok mindent javítani kell. Úgy gondolom, hogy helyes volna, hogyha különbségtételt nem más szempontokra, hanem a profit-non-profit szempontra helyeznénk. Úgy gondolom, hogy a nyereség elvű profit eh, szervezetek eh, nem vehetnek fel, nem szabadna megengednünk, hogy eh, önkénteseket alkalmazzanak, hiszen ők fizetett gyakornokokat tudnak alkalmazni. Itt tettem egy <clears throat> fontos javaslatot, a bizottság eh, tervezetét módosítandó. Végezetül pedig az in-country placementet, illetően az országon belüli eh, alkalmazás tekintetében nem akarom elvenni a tagállamok belső ösztönzését, ösztönzőjét arra, hogy az országon belül is biztosítsák ezt, de az országon belüli elhelyezés lehetőségét korlátozni akartam a hátrányos helyzetű csoportok számára, hiszen az EU hozzáadott értéket kell kidomborítanunk, megerősítenünk ezen rendszervel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje november 15-e dél. Január 11-én fogadjuk el ezt a dossziét az Amploában, a mi szakbizottságunkban és január 23-án pedig a Kulturális Szakbizottság szavaz erről. Tovább lépünk. Ötödik napi rendi pont az Európai Szociális Alapról szóló 1304-2013 EU Európai Parlament és Tanács rendeletének az általány alapú egységköltségeknek és egyösszegű általányoknak a tagállami kiadások bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló bizottsági rendelet módosítása. Pietra Antoni úrnak, osztályvezetőnek adom meg a szót a bizottságból. Tessék, parancsoljon. Tessék. Thank you very much, Madam Chairs. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek, hogy meghívtak erre az eszmecserére. Meglehetősen technikai természetű, de nagyon izgalmas témáról van szó. Arról van szó, hogy hogyan lehet az Európai Szociális Alap alkalmazását egyszerűsíteni. Ez a 14 pont cikk az ESF rendelet 14.1-es cikkének módosításáról szól, amely lehetővé teszi, hogy a bizottság delegált jogi aktusokat fogalmazzon el annak érdekében, hogy az egyszerűsített költségopciókat lefedje. Az egyszerűsített költségopció egyszerűsíti a tagállamok vállán és a igazgatóhatóságok vállán nyugvó administratív terheket, könnyíti ezeket, nem számla alapú és valós költségek alapján ö, térítik meg a költségeket, hanem egy megállapozott ö, ö, SSUC alapján, vagy pedig egységes ö, e, költségek általányköltségek alapján. Nos, ez az eszköz, ez az instrumentum nagyon sikeres volt, köszönhetően az Európai Parlamentnek, amely támogatott bennünket E, delegált jogi aktus e, elfogadása és alkalmazása során. A delegált jogi aktus különböző tevékenységekre vonatkozhat, és bármely tagállam, aki az egyszerűsített költségopciókat be akarja vezetni, ezt megteheti. Nagyon sok öm, információt csatornáztunk be a tagállamoktól, a delegált jogi aktus ugyanis jogbiztonságot ad a tagállamoknak, biztosítva így, hogy az egyszerűsített költségopciókat alkalmazhatja. Ezen felül ugyanakkor egyszerűsíti ez az könyvvizsgálati és a számviteli gyakorlatokat is, a delegált jogi aktus tehát biztosítja, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok között jöjjön létre a könyvvizsgálati viszony, de más viszonyban nem kell a könyveket vizsgálni, hiszen a kedvezményezettek irányában ilyen általány alapú elszámolás történik. Különböző tevékenységekre terjedhet ez ki, többek között akár a közbeszerzésre is. Ennek a megközelítésnek az vitája 2014-ben kezdődött, és aztán 2015. július 9-én fogadtuk el az idevágó delegált jogi aktust, a 2015 per 2195-öt. A jog a jogeszköz defin, meghatározza az egyszerűsített költségopciók definícióját, a hatályt, illetve azt, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni. A mellékletek a delegált jogi aktushoz csatolt technikai mellékletek változtak. Az első 2015-ös delegált jogi aktus mellékletei Svédország és Franciaország gyakorlataira épültek, ez volt a két úttörő ország az egyszerűsített költségopciók alkalmazása során. Azután, hogy a delegált jogi aktust 2016-ban módosítottuk, először módosítottuk, öt unit kosztot vezettünk be a cseh köztársaság számára, és két unit kosztot, ilyen egységköltséget Belgiumra. Ezután egy második módosítására is sör került ennek a delegált jogjöktősnek 2016 október 31-én. Itt a Cseh köztársaság számára egy új unit kosztott, és Málta, Olaszország, Szlovákia és Németország és Hollandia számára pedig új, e, egy új egység költséget, unit kosztot vezettek be. Azután a negyedik módosítás is megtörtént a jövő heti közleményben, tehát november 15-én jelenik ez meg, és 20 nappal később már hatályos is lesz. Nos, ez a módosítás um, kibővíti a tagállamok számát, akik az egyszerűsített költségopciókat használják 13-ra. Új országok, Ausztria, Litvánia, Lengyelország, Románia uh, szerepelnek itt, valamint um, a Cseh köztársaság, Málta, Olaszország és Szlovákia számára pedig módosulnak az egységes költségopciók kategóriák. Egy egyszerűsített költségopciót vezetünk be Svédország számára. Az egyes prioritási tengely számára a svéd operatív programban. Ez is a módosítás része. A negyedik módosító, hát itt valami félrement a diákban, egy szóval a negyedik módosító pedig az a módosítás, amelyről ma szeretnénk eszmét cserélni. Ez Franciaország és Svédország számára két egységköltséget vagy unit costot érint, illetve Németország számára, és először Ciprus számára is, a negyedik módosító, tehát Ciprus számára is bevezet, bevezeti a Simplified Cost Option, vagy az egyszerűsített költségopció lehetőségét. Ezzel 13 tagállam használhatja ezt. Miben állnak a módosítások? Svédországban, hogyha visszalépünk a fóliák sorában, elnézést, hogy itt ilyen öm, problémák mutatkoznak a diákkal, szóval a svédországi módosítást, módosítás kiegészíti a harmadik módosítást, ahol a bizottság kihagyott az egységköltségek második ágát, az operatív program, a svéd operatív program második prioritásos tengelye mentén valamint a Franciaország tekintetében az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésben az egy emberre vonatkoztatva 3600-ról 6400 euróra emeltük meg az elszámolási kulcsot, a a testre szabott megközelítésből ered -e költség, e, általán költségnövekedés iránti igény. Ezen felül Németország számára három új ilyen egységköltséget vezettünk be. Ezzel Németországban az egész művelet egyszerűsített költségopciókkal kerül elszámolásra. Két unit kosztot vezettünk be Ciprus számára. Egyrészt az egyiket az iskolai és szociális integrációs intézkedések program vagy alprogram számára. A másik unit kosztot vagy egységköltséget pedig a központi a jóléti eh, elszámolások rendszerének, jóléti elszámolások központi rendszere tekintetében Cipruson, Ciprusban. Ez nagyon technikai természetű volt mindez, amit mondtam, de hogyha technikai is, nagyon komoly kihatása van, mégpedig az igazgató hatóságok és a tagállamok számára igazán egyszerűsíti az életet. 14 tagállamra tered, terjed ez ki, 7 milliárd eurónyi az európai szociális alapból szám, származó kiadás egyszerűsített elszámolás alá került, nem kísérletez, hanem a mindennapi életben való egyszerűsítés mainstreamje fősodorjává vált ez. A 2020-ig terjedő időszakban is folytatjuk ezt a megközelítést, és a 2020 után kezdődő új költségvetési keret időszakában is itt szeretnénk eljárni. Köszönöm a parlamentnek az omnibus rendeletet, amely az ESF rendeletben rejlő lehetőségeket az egyszerűsített költségelszámolás irányába terjeszti ki, és köszönöm azokat a módosításokat, amelyekkel segítik a munkánkat. Köszönöm. Thank you, Mr. Pirinski. Köszönöm, Pirinski úr kérte a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, meg szeretném köszönni a bizottságnak ezt a bemutatót. Én úgy gondolom, hogy helyes volt, hogy napirendre vettük ezt a kérdést, pont azonoknál fogva, miről szó volt. Ugyanis az egyszerűsített költségopciók gyakorlata nagyon fontos a kedvezményezettek számára, nagy az érdeklődés ez iránt, és úgy gondolom, hogy itt a szakbizottság által is támogatnunk kell ezen opció korábbi alkalmazását, további alkalmazását. A bizottság képviselői ehhez egy kérdést szeretnék intézni. Megfelelőnek tartanám, hogyha ezt a megközelítést valamint az omnibus rendeletet, amely szintén a SZEF rendelet 14. cikkére terjed ki. Nos, ezekkel kapcsolatban, ha nem tévedek, egy keresztreferencia természetű szöveget fogadtak el, és ez segíti a potenciális kedvezményezetteket abban, hogy a más rendeletekbe idevágó szöveget megtalálják az egyszerűsített költségopciók alkalmazásának feltételeiről. Nem volna -e tehát célra vezető, hogyha pontosan felhívnánk a figyelmet arra, arra jelesül, hogy ezt a cikket módosítjuk nem tudom, kinek adjam most meg a szót. Ki kéri -e szót egyáltalán? Hárkin asszony, és utána bizottság pedig kísérletet tehet arra, hogy választ adjon Pirinski úr és Árkin asszony kérdésére, vagy Hárkin asszony kérdésére. Köszönöm szépen. Ami bennünket illet, ez valóban nagyon-nagyon technikai természeti módosítások. Ezek köszönöm azt a magyarázatot, amelyet ma kaptunk semmilyen problémát nem látunk ebben a frakció részéről. Mi több, örüljük, hogy Ciprusra is kiterjed most már az egyszerűsített költségelszámolás lehetőségem. Egy kérdésem van. Milyen fajta adatokat nyújtanak be a tagállamok, amelyek alapán az egyszerűsített költségopciós számítást el lehet végezni? és rendszeresen végzik ezt az elszámolást, és milyen időszakokban. Örömmel látom, hogy már a tagállamok 50%-a már az egyszerűsített költségopciókat használja, hiszen ez egyszerűsíti a hatóságok életét és az elszámolást. jelezte más tagállam is, hogy alkalmazni akarják ezeket a módszereket? Ez az utolsó kérdésem. Köszönöm szépen, bizottság, kérem válaszolja meg az önnek feltett kérdéseket. Köszönöm szépen a kérdéseket. Sorrendben válaszolom meg a kérdéseket. Először Pirinszki úr kérdésére válaszolnék. Egy az Ampló a szakbizottsággal egy záró trialógust tartottunk, és az itt elfogadottak a tervezeti jogszabály részét képezik. Tehát minden, amiben a három oldalú tárgyalásokban megegyeztünk a bekerülő jogszabálytervezetben. Hiszen a három oldalú tárgyalások, a trialógusok célja nem csak az, hogy az egyszerűsített intézkedéseket emelje be az ESF, az Európai Szociális Alapról szóló rendeletben, hanem a strukturális beruházási alapokra is kiterjessze ezt az egyszerűsített lehetőséget, és így ezen alapok pénzforrásait is egyszerűen lehessen felhasználni. Tehát megerősítem a bizottság részéről, hogy pozitívan tekintünk a háromoldalú tárgyalásokra, és az itt elért eredményeket átvesszük a szabályba. Aztán egy másik kérdés az adatokra vonatkozott Harkin asszony részéről. Az egyszerűsített költség opciók nem önkényesen kerülnek meghatározásra, hanem a proxy költségek vagy a hozzávetőleges költségek alapján kerülnek kiszámolva, az auditált történelmi vagy múltbeli adatok alapján kerülnek kiszámításra. Tehát mielőtt egy delegált jogi aktusba formál, határoznánk meg ezeket, biztosítjuk, hogy az itt használt költségszámítások a reprezentatív költségeknek felelnek meg, tehát a valóságnak felelnek meg. Elfelejtettem még egy további megközelítésről beszélni, melyet a delegált jogi aktus harmadik módosítájában jelenítettük meg, mégpedig, hogy egy EU szintű egyszerűsített költségopciát vezettünk be az oktatásra vonatkozó költségek tekintetében. Hiszem, ezek Eurostat adatokra épülnek, és az iszked szintek, a különböző oktatási szintekre vonatkozó költségekkel számolnak el. És itt a tagállamok nyújtják be ezeket az adatokat, illetve az Eurostat által kidolgozott iszked költségeket vesszük figyelemben, az egyszerűsített költségopciókat nem kötelező érvényel, de opcionálisan használhatják tehát a tagállamok. Így egyszerűsödik tehát a munkájuk. Igen, a tagállamok 50%-a alkalmazza jelenleg ezt az eljárást, de növekedik az érdeklődés. Az 50%-nyi tagállam is mélyebbre akar hatolni az elszámolás egyszerűsítésében, vagy tovább akar lépni, mi több, ezen túl az idáig a, a rendszert alkalmazott 14 tagállamon túli tagállamok is proaktív módon tesznek azért, hogy bevezethessék ezt az egyszerűsített eljárást. Mi a bizottság részéről, és kollégám ittől mellettem jobb oldalt valóban konkrét segítséget nyújtunk annak érdekében, hogy ezt a megközelítést, az egyszerűsített költségelszámolási megközelítést alkalmazhassák. Bizakodók, mi több optimisták vagyunk, hogy az apték eh, még nagyobb lesz, tehát mi az Európai Szociális Alap eh, összegein, felhasznált összegeinek még nagyobb részére ki lehet terjeszteni az egyszerűsített költség opciót, és eh, ezt, ez a célunk a következő pénzügyi terv tekintetében. Thank you. Thank you. Uh... Köszönöm. A következő határidőink vannak. EMP ellenvetés benyújtásnak a határideje november 13-a tanács ellenvetés benyújtásának a határideje, illetve a határidő meghosszabbítására való kérelem benyújtásának a határideje december 30-a. Ez egyben azt is jelenti, hogy át tudunk térni a következő napi rendi pontra. Nagyon hatékony és élénk vitát folytattunk a előző ülésünkön is erről a témáról, ugyanerről a témáról, be nem jelentett munkavégzés kezelése. Nagyon érdekes, hasznos az ilyenfajta vita, és most szakbizottsági körben megvitatjuk a témát. A szakértőknek adom meg először a szót. Korral úr a bizottság részéről nincs itt. Yves Caldes úrral kezdjük. Ő a francia delegátus és a platform alelnöke egyúttal. Köszönöm, önél szó. Köszönöm, elnök asszony. Zsádi Karel úr remélem, hogy hamarosan megérkezik, hiszen a felszólalásunkat is felosztottuk egymás között, ugye a költségvetési és a platform működésére való aspektusokat ő fogja bemutatni, én viszont abból készültem föl, hogy az első eredményekről beszámolok a bűró tekintetében, illetve a francia államot képviselve mindezt. Rövid a felszólalási időm. Először is szeretnék bemutatkozni, azért is, hogy tudják, hogy miről beszélünk a platform költségvetését említem, több megjegyzést is el fogok mondani arra vonatkozóan, hogy milyen kihívások állnak még előttünk a platform előtt. Először is a társelnök Franciaország képviseletében öt éven keresztül látta el ezt a részmunkaidős önkéntes munkát, franciaországi munkaügyi főigazgatóság felelős vezetője volt. A Franciaországban kezdte meg a munkát ezzel a témával kapcsolatban. Ugye a harcolunk az illegális munka ellen, speciális csapatok felállításával európai szinten is, illetve ahol nem hatékony a jogalkotás, ott azt kell kiigazítani. Egy éve már nem foglalkozom ezzel a témával, viszont Franciaországot képviselem a francia általános szociális tekintetében. Tehát a platform bürója az elnökből és két társelnökből áll, Luis Renas Lettországból, velem együtt részt vesz a büró munkájában, a titkársággal együtt, szorosan együttműködünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jó a kapcsolat a bizottság és a társelnökök között. A mi szerepünk nem kiegészítő jellegű, hanem minden megjegyzésünk, minden javaslatunkat széles körben figyelembe veszik a platform munkának tervezése során. Rendszeres üléseket tartunk, illetve rendszeres telefon és videó megbeszélést is tartunk azért, hogy nyomon tudjuk követni a programot, és ha mennyiben szükséges, kiigazítsuk az év folyamán is a programot magát. Az eredmények tekintetében a platform eredményeire térnék rá. A megelégedettségi felmérés az alapja az értékelősünknek. A szociális partnerek között folytatta le a platform ezt a felmérést. Egy 2017 nyarán egy kérdőívet küldött ki a platform, 28 válasz közül 23 tagállami válasz volt. A, tehát 28 23 tagállam válaszolt. A kérdések a következők voltak. A platform eléri a céljét, a misszóját teljesíti e Néhány hónapos munkát követően a válaszadók úgy gondolják, hogy a platform elmozult a céljai és a missziója irányában. 43% a válaszadóknak úgy nyilatkozott, hogy jók vagy nagyon jók az eredmények, 46 százalék úgy nyilatkozott, hogy szerény az előrelépés. Összességében ezt jó eredménynek adhatjuk. Aztán, ha konkrétabban megnézzük az egyes témákat, amelyeken a platform dolgozott, azt látjuk, hogy a legjobban a platform a tagállami gyakor, jó gyakorlatok cseréjében teljesít többféle módon. Ez nagyon produktív mindannyiunk számára. Így jobban meg tudjuk érteni, hogy a kollégák hogy dolgoznak, de azt is, hogy a teljes témával hogyan kell foglalkoznunk, hogyan tudjuk javítani a problémák kezelését. Második téma, amely tekintetében a tagok elégedettek, a kompetenciák és a tudás megerősítése. Nagyon erős szakértői kompetenciára tudunk támaszkodni a munkánk során, és több fontos tanulmányt készített már a platform. Ennek alapján jobban meg tudtuk ismerni a jelenséget a tagállamokban, illetve a saját hazánkban is. ahol szerényebben nyilatkoznak, vagy mérsékeltebben nyilatkoznak a tagok, az pedig a platform hatásának a vonatkozása az egyes szereplők tekintetében, méghozzá a tekintetben, hogy a szereplők hogyan tudják a hatékonyságukat javítani majd ezt pontosabban is be fogom mutatni, hogy megértsük, miről van szó. Továbbá a platform képessége tekintetében, ami lehetővé teszi, hogy a tagállamok a fellépésüket erősítsék. Mindez szorosan kapcsolódik az egyes tagállamok felelősségéhez. A tagok miért gondolják azt, hogy a platform továbbá hasznos más aspektusokból is, új kompetenciák szerzése, 93% így nyilatkozott. A administratív és tagállami funkciók megismerése, ez is egy olyan téma, ami különösen fontos és jól működik ezen a területen is a platform. A kollégák azt is nagyra, nagyra értékelik, hogy a, a, milyen hogy az egyes témákban a kollégák kifejtik, a, bemutatják a módszert, a munkamódszert, bevezettük a plenáris üléseket, bevezettük a most már a tematikus napokat is, ami lehetővé teszi, hogy két napig együtt dolgozzunk, hálózatokat alakítsunk ki, és eszmecserét folytassunk a legfontosabb témákról. A tagállami platform képviselők tekintetében azt állapíthatjuk meg, hogy a résztvevők, a képviselők jobban megosztják az információkat a platformmal, a saját belső szervezetük segítségével, más szervezetekkel és más tagállami szervezetekkel is. Itt persze van még előrelépési lehetőség az információ megosztása területén. Milyen hatásokról tudunk beszámolni? Először is. A tagállamok megállapítják, hogy a platformnak köszönhetően fölvettek kapcsolatot más tagállamokkal, jó gyakorlatok cseréje, csere, vagy pedig közös ellenőrzési programok tekintetében. A tagállamok 61%-a ezt megerősíti, és több tagállam pedig azt jelentette be, hogy a következő hónapokban megkezdik az ilyen jellegű munkát egyetemi a válaszadások alapján az is, hogy amit a platformból tanulnak, az lehetővé teszik, hogy az egyes tagállamokban is jobban végezik az ellenőrzési munkát, például a holisztikus megközelítés nagyon fontos volt Franciaországban számunkra. Összefoglalva, mert látom, hogy telik az idő, elmondhatom, hogy azon kapcsolat tekintetében, hogy információcserét, ismeretcserét erősítsünk, hogy kapcsolatot alakítsunk ki a tagállamok között és a szolgálatok között a téma körül. Ilyen tekintetben a platform néhány hónap alatt elérte a célját. Ami még előttünk áll kihívásként, az az a képesség, hogy a helyszínen valós együttműködést tudjunk kialakítani, határon átnyúló kialakítás napi szinten. Ez még egy kihívás a platform előtt. Úgy gondolom, hogy az intézményi kerete a platformnak, valamint az európai intézményi keret nehézé teszi ezt a helyszíni együttműködést. Láttuk például az adatcsere szintjén milyen nehézségek merülnek föl. Indítottunk is egy tanulmányt az akadályok felmérése ellenőrzése előtt álló akadályok felmérésére vonatkozóan. Továbbá nehézséget okoz a pályázati rendszer merevsége is, ami nehézé teszi, hogy közös projekteket alakítsunk ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem adtam tájékoztatást arról, hogy mindenkinek 5 perce van, mert nagyon sok téma van még a napi rendünkön. Jordi Karel úrnak adom most meg a szót, aki a mobilitás, az Európai Bizottság mobilitási szervezetének a vezetője és a platform elnöke öné a szó. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy későn érkeztem de magas a biztonsági ellenőrzési szint, magasabb, mint amit gondoltam. Úgy gondolom a kollégám bemutatta a kérdést nagyjából a bizottságban, a platformot sikertörténetnek értekeljük. A parlament tanács előtt is el tudjuk ezt mondani. Plinszki úr lehet, hogy ellent fog nekem mondani. Minden esetre konstruktív a munka. Olyan eszközünk van, ami dolgozik, működik. Be szeretnék számolni arról, hogy milyen a platformnak a kompozíciója. Mindegyik tégla fontos. A bizottság adja az elnöklést, a hagyományok szerint, de van két társelnök, tagállamból érkező társelnök, éves rendez, és a bűróban találkozunk. Ez nagyon fontos, mert ez a platform plenáris ülései számára iránymutatásokat tud adni. A következő téma tagállami képviselők kik is, adóhatóságtól vannak embereink, aztán munkaügyi ellenőrző hatóságok részéről, és persze nem fogok elfeledkezni a szakszervezetekről sem, EU-s szinten is, ágazatközi szakszereti képviselők, de ágazati képviselőkkel is együtt dolgozunk, és így tudjuk a munkánkat elmélyíteni. Ez volt az első megjegyzésem. Röviden beszeretnék számolni arról, hogy ebben az évben mi történt. Először voltak a problémáink, föl kellett állítani a platformot, el kellett fogadnunk az eljárási szabályzatot, meg kellett, hogy válasszuk a bürót. De ez kevesebb időt igényelt, mint ahogy gondoltuk. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha nem is mindegyik, de szinte mindegyik tag aktívan részt vesz, látják, hogy ez milyen szolgálatot nyújt, többféle szolgálatot nyújt, a tagállamok eszközként tudják használni a platformot, a szociális partnerek is, a be nem jelentett munka kezelése területén. Nagyon gyorsan, rugalmas munkamódszer segítségével elfogadtunk egy ambiciózus, de ugyanakkor pragmatikus két éves munkaprogramot, persze ezt lehet kritizálni. Plenárison ezt letárgyaltuk, és egy munkacsoportot állítottunk föl, ott szakszereti képviselők, tagállami képviselők ülnek, és elkészítettünk egy első szöveget. A platform nem elfogadta, hanem megvitatta azt. Ez nagyon fontos, a munkaprogram részt figyelembe veszi az összes platformtag érdekeit. Egy év elteltével, és anélkül, hogy túl rózsaszín képet fe, festenék föl, úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk azzal, amit mostanáig tettünk. Két éves munkaprogram három egymáshoz kapcsolódó prioritást tartalmaz. Közös fellépés, együttműködés, kölcsönös tanulás, ismeretek fokozása. Persze ezek erősítik egymást, ugye többet kell tudjunk azért, hogy jobban tudjunk együttműködni, tanulnunk kell egymástól, stb. Az egyik téma, amit nehéz mérni, de itt is van már előrelépés, ami az egyik fontos érték lesz a platform hatósága, hatásossága területén a tagállami szintű változások. Sok tagállam, ha nem is mindegyik, ugye fragmentált módon kezeli ezt a többarcú jelenséget. Például az egyik hatóságnak nincs hozzáférés az adóhatósági információkhoz, és fordítva ez probléma a nemzeti szinten is, nem csak nemzetközi szinten. Úgy gondolom, hogy lassan, de sikerült már előrelépést tennünk ezen a területen is. Hogyha sikerül azt elérnünk, hogy jobban együttműködjenek a tagállamok, nemzeti szinten, hogy nemzeti szinten jobb legyen az együttműködés, persze fontosan eh, tagállami szintű együttműködés is, és hogyha sikerül elérnünk, hogy holisztikusabb megközelítést alkalmazzanak a tagállamok, persze ezt nehéz mérni, de ha ezt sikerül elérnünk, akkor úgy gondolom, hogy sikeres a platform még sok másról is be tudnék számolni, de értem, hogy egyrészt késtem, másrészt letett az öt percem, köszönöm, hogy meghallgattak. Az nem gond, hogyha valaki későn érkezik, érdekes volt, Korrel urat és önt is, Kádesz, Kádesz urat és önt, Korrel urat meghallgatni. Szeretném üdvözölni azt a látogatói csoportot, Vilinszki úr meghívás alapján érkeztek, 30-an a bolgár szocialista párt képviselői, tanulók, jogászok, administratív dolgozók, közigazgatási dolgozók és egyebek. Üdvözlöm Önöket az ülésünkön, és remélem, hogy tetszeni fog az ülésünk Önöknek. Lincs úrnak adom meg a szót, az ETUC e képviselője és a platform tagja a nem jelentett munkavégzés kezdeményezésnek a platformjának a tagja. Köszönöm szépen. Először pincérként dolgoztam, még tanuló voltam, és minden szombaton volt egy ilyen kávézó, cukrászda, ott dolgoztam, és négy órakor változott a fölállás, lezártuk az első műszakot, és a nap végén 6-6.30 körül megkaptam a fizetésemet, és zsebre tettem, és tovább folytattam egy normál 16 éves lánynak a munkát. Hát az régen volt, ugye most már elmúltam 50 éves is, annyira csalódom, csalódottságot okoz számomra, hogy a tagállamok nagy részében még mindig probléma ez. Nagyon súlyos a be nem jelentett munkavégzés, nagyon régi módi, ez mindenki, vagy régi probléma, mindenki ismeri. Szerintem a jó gyakorlatokat kell megosztanunk egymás között. A kezdés tekintetően például itt Belgiumban van egy nagyon jó példa a, a munkaügyi ellenőrző hatóság részéről hát nem is lehetetlen, de azért most már sokkal nehezebb a be nem jelentett dolgozókat alkalmazni. A platform első sikere az, hogy információt tudunk megcserélni, illetve sikertörténeteket el tudjuk mondani, mindenki megismerheti ezeket a jó gyakorlatokat, nem kell felfedeznünk Kolumbusz tojását. Aztán a viták alapján a következő megállapításom, hogy nagyon sok szofisztikált jellegű be nem jelentett munka van, és fontos az, hogy EU szintjén kezeljük ezeket a kérdéseket. Itt a munkahogyi ellenőrzése foglalkozó személyek is fontosak, és ezen a témán erősen kell dolgoznunk, főleg amikor az új munkahogyi hatóságok személyéről beszélünk. A munkahogyi ellenőrzést végző munka, dolgozóknak kez, eszközökre van szükségük ahhoz, hogy támogatásra van szükségük, hogy az EU jogok alkalmazását ö, hogyan kell kezeljük. Például, amikor megérkezik egy munkaügyi ellenőrző, akkor adatvédelmi okokra hivatkoznak a dolgozók sokszor. Úgyhogy tisztázni kell ezeket a kérdéseket, ajánlásokat kell, hogy előálljunk. És az biztos, hogy újra be fogunk számolni önöknek, és támogatásokat fogjuk kérni ahhoz, hogy jobb eszközök álljanak a rendelkezésünkre. A parlament mindig is erősen támogatta a szociális jogok európai pillérjét. Göteborgben meg fogjuk vizsgálni azt, hogy milyen akciótervet tudunk összeállítani a téma tekintetében. Itt inkább célok fölállításáról lesz szó, és nem pedig a jogi kérdésekkel fogunk foglalkozni. Az egyik ilyen cél, amit meg fogunk beszélni, hogy minden tagállamban egy tehát minden, tízezer dolgozóra kell, hogy jusson egy munkahogy ellenőrzést végző személy. Ez egy fölhívás. Nemzetközi szinten mindenki aláírta ezt a megállapodást, a munkaadók, a szakszereti képviselők, a kormányok. Tehát a szociális jogok pillére alapján meg kell, hogy határozunk egy határidőt minden tagállam számára eltekintetbében. A kutatásaink azt mutatják, hogy az változtatja meg az emberek viselkedését, hogyha növekszik annak a valószínűsége, hogy bíróság elé kerülnek. Most mindegy, hogy itt gyilkosságról, adóelkerülésről, vagy be munkáról van szó, az emberek akkor változtatják meg a viselkedésüket, hogyha növekszik annak a valószínűsége, hogy bíróság elé állítják. Ha nincs elég munka ellenőrzésségű személyünk, és nem jók az eszközeink, akkor nem tudjuk növelni ezt a valószínűséget. Továbbá várjuk az önök támogatását a irányelv javítása tekintetében olyan intézkedéseket kéne bevezetni, ahol az online platformokat is bevennénk ebbe a témába. Van egy olyan terület, ahol gyorsan nagy változást el lehetne érni, ugye folyamatosan értetlenséggel fordulunk az online platform tekintetében, hogy azt mondják, hogy ez nem is igazán munka, ez csak a közös vagyon megosztása, vagy szolgáltatások megosztása, itt lépni kell. A szakszereti szempontból a benemletett munkával foglalkozó platform jelentős sikertörténet volt, és reméljük, hogy az lesz a jövőben is, és fontos változásokat fog okozni a dolgozók számára. Köszönöm. A Business Europe képviselőjének adom meg a szót. Persze ön is a platform tagja. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Az összefoglalót elolvastuk a mai üléssel kapcsolatban. Ezt fontosnak tartom, mert valóban azt tükrözi, hogy történt jelentős előrelépés a platform munkájában, ugyanakkor vannak még kihívások, amelyek persze az előttünk álló feladat részei, mert nagyon bonyolult ez a feladat. Szeretném hangsúlyozni, mik a fő kihívások véleményünk szerint. Az ön összefoglalójában is szerepelnek ezek, de azért szeretném még egyszer hangsúlyozni. A nagyon sok olyan hatosság van, amely foglalkozik a beremeltett munka elleni harccal. Ugye munkaügyi felügyelők, egészségügyi felügyelők, adóhatóságok, társadalombiztosítási hatóságok, adatvédelmi hatóságok, nemzeti szinten, régió szinten, helyi szinten, európai szinten, és szociális partnereket is említeni kell, és mm, mm, nagyon messze válunk attól, hogy mindezeket a testületeket együttműködéssel tudjuk bírni. A legfontosabb feladat, hogy a platform képes kell, hogy legyen arra, hogy koordinálja ezen hatóságok munkáját, és hogy közös munkát tudjon ösztönözni. Példaként mondanám, hogy volt egy nagyon jó szemináriumunk a ö, megosztásos gazdaságról, és egyértelmű vált a nemzeti példák alapján, hogy az adóhatóságok vezetik ezt a területet, a munkahogyi felügyelők, egyéb hatóságok gyakorlatilag ki voltak zárva a munkából, és az adóhatóságok végezték ezt a munkát. Ebből azt a következtetést kell levonni, Ugye ez is egy példa arra, hogy a különböző hatóságokat együttműködésre kell, hogy bízunk. Ahogy az előttem szóló kolléga említette, az adatvédelem, a hozzáférés, az, az a hatóságok számára a szükséges adatokhoz nagyon fontos. A sok tagállamban több okból itt nehézségek merülnek fel. A platform azon kell, hogy dolgozzon, hogy megvizsgáljuk, hogy ezt a problémát hogy lehet megoldani. Eszter és mások is említették, hogy ez az Európai Munkagyi Hatóság tekintetében a platform felállított egy munkacsoportot, és az adatok megosztása, az együttműködés a legfontosabb témák, amiket meg kell, hogy vizsgáljunk. Aztán Sajnálatosnak tartom, hogy Európai Munkaügyi Hatóságnak hívják ezt, hiszen itt a munkaügyi ellenőrzés, munkaügyi hatóságoknak van a legfontosabb szerepe. Szerintem nagyon fontos, hogy az összes releváns hatóságot be kell vonni, és közösen kell az erőfeszítést megtenni. Ez rendkívül fontos. Még egy téma, elnézést, hogy említenem kell egy olyan teremben, ahol politikusok ülnek, de fontos, és mostanáig sikerült is a politikusokat kizárni a platformból. Ez nagyon fontos. Akik ö, itt ülnek a platformnak, mindannyian egyetértünk abban, hogy a be nem jelentett munka ellen harcolni kell. A, vannak ugye bejelentést és nem bejelentett cégek, és ö, itt tisztességtelen a verseny, Úgyhogy ugyanazon az oldalon ülünk. Ezek a, ez pozitív aspektus. Bonyolult a feladat, egyik napról a másikra nem tudjuk megoldani, több évig kell ezen dolgoznunk, de úgy gondolom a célunk ugyanaz. És amíg ezt a közös célt meg tudjuk tartani, addig úgy gondolom, hogy előre tudunk lépni. Egy szokatlan dolgot teszek, most befejezem a felszállás időm lejárta előtt a felszállásomat. Köszönöm szépen. Nyilván ez közös érdekünk. Perinszki úr kap most szót, aki az az előadónk, aki ezt az egész munkát elkezdte, és aki elérte, hogy legyen platformja ennek a dolognak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget. Azért vagyunk itt most, hogy az árnyék előadókkal is egyeztessünk, és hát rájuk is rá szeretném irányítani a figyelmet. Bolgár nyelven beszélnék tovább, ha megengedik. Üdvözlöm bolgár vendégeinket, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Nem volt könnyű útjuk, korán reggel indultak. Na, a témát illetően lenne néhány rövid megjegyzésem. Két percet kaptam, hát akkor rövidnek kell lennem. Szerintem egyértelmű, hogy ennek a platformnak a felállása nagyon pozitív fejlemény, mert eleinte még az is vita kérdése volt, hogy legyen-e ilyen. A bejelentetlen munka egyre bonyolultabban definiálódik, lassan már szakértőket kell fogadni, hogy tudjuk, hogy mi a bejelentett és bejelentetlen. Tudatosan döntöttünk úgy, hogy a, a bejelentetlen munka elleni harc fogalmát alkalmazzuk, és élesebb különbséget teszünk a bejelentett és bejelentetlen között. Eszter is elmondta, hogy, hogy igen, az emberek akkor változtatják meg a viselkedésüket, hogyha szankcióktól kell tartaniuk, ha jogszerűtlenül járnak el. Ami a platform résztvevőjét illeti. Szakértőktől azt hallottuk, hogy különböző érdekek vannak nyilván. Szakszervezetek, munkaadók, állami szervek, az Európai Bizottság is egy fontos érdek csoport, de hát ugye közös érdekért munkálkodik a platform, hiszen közös cél, hogy ne legyen kizsákmányolás, ne legyen uh, unfair verseny, és hogy mindenki adózzon, akinek adóznia kell. Végül pedig kollégák is elmondták, hogy ez a platform nagyon intenzíven működik, az az egyik feladata, hogy az eredményeket visszasatolja a tagállamokba, ágazatokba, Elnök asszony, összességében azt javasolnám, hogy tartsuk szorosan a kapcsolatot a platformmal, ön hivatalból, mint elnök talán, és akkor egy év múlva majd meglátjuk, hogy mi történt. Mandátuma alapján ugye ennek a platformnak következtetésekre kell jutnia, döntéseket kell hoznia, ezért is javaslom, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság és a Business Europe egyeztessenek arról, hogy hogy végül is mi legyen az elnevezés. Köszönöm. Tomcsasszony kap szót, árnyék előadónk, tessék. Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök. Eltelt egy év, amióta Pirinszki úr nagy türelemmel levezette a tárgyalások első körét, és létrejött a platform. Na azt halljuk, hogy hát fel kéne már mérni, hogy egy év alatt mit sikerült elérni. Pirinszki úr elmondta, hogy eleinte még azt is kétségbe vonták egyesek, hogy legyen ilyen platform, hogy van-e értelme, most már nincs ilyen vita. És a mai előadók mind elmondták, hogy a platform elérte célját. De az is igaz, hogy csak egy éve jött létre, és ennyi idő alatt persze nagy áttöréseket nem kell várni. Számunkra az lenne a nagy áttörés, hogyha a mai helyzetet a múlttal összevetve azt látnánk, hogy a bejelentetlen munka aránya jelentősen csökkent. Legyen világos a különbség. Úgy gondolom, hogy a platform pozitív eredmények elérésére ítéltetett etéren, nem az számít, hogy hány ülése volt, vagy hogy hány ügynökség, hatóság működött vele együtt, vagy jött létre újonnan, nem, hanem a konkrét eredmények számítanak, hangsúlyoznunk kell, hogy minden intézmény, amelynek a bejelentetlen munkaelleni harca feladata inkább végezze jól a munkáját, mint sem, hogy újakat hozzunk létre. Be is fejezem itt. Szerintem jó eredményeket értünk el, és szerintem egy év múlva megint érdemes lesz az eh, addig elért eredményeket értékelni. Nem tudom, hogy szabad-e vendégeinktől ma kérdezni, de ha igen, akkor szívesen hallanék tőlük néhány konkrét példát arra, hogy mit is ért el a platform. Köszönöm szépen, McIntyre asszony következik. Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Lelkes lettem most, amit hallottam az alapján, és gratulálok a bizottságnak. Nem gyakran teszem ezt. Pirinszki úr vezetésével olyan platformot teremtettünk, amelyet mindannyian tudunk támogatni, és így végre összefognak azok az erők, amelyek a kizsákmányolás, a bejelentetlen munkavégzés ellen eddig is léteztek. A jogszerűen működő vállalkozók védelme érdekében. Jó hogy van végre egy nem pártpolitikai témánk, hanem egy olyan dolog, ami, amit tényleg mindenki támogat. És jó látni azt, hogy amiről korábban csak álmodtunk, kezd formát ölteni, megvalósulni. Nagyon szerettem volna korlátozni a fellépéseik körét. Mindig is azt mondtam, hogy legyünk ambíciózusak, de pragmatikusak is. és koncentráljunk a jó bevált gyakorlatok cseréjére, a jó gyakorlatra, mint sem új normák kialakítására. És ö, gyanús, hogy egy európai munkaügyi hatóság nem lesz bürokrácia mentes. De azt halljuk itt most, hogy 93 százalék pozitívnak értékeli a helyzetet. Ha még kérhetek valamit az előadóktól, akkor az érdekel engem, hogy az egyes országokban mennyire különböző a tapasztalat, milyen sajátosságokat láttak, különbözőségeket. Nyilván Egyesült Királysági háttere miatt én számomra, és ez a fact is benne van, nem én mondom, nem én találtam ki, Számomra fontos, hogy miközben 1,7%-os nálunk az, az informális gazdaság alánya, aránya, míg más országokban akár 30% is, tehát egyes országokban ez nagyobb probléma, mint nálunk. Eznek ellenére büszke vagyok arra, vagy éppen ezért, hogy a modern rabszolgaság elleni törvényt mi vezettük be, mert hiszen a bejelentett munka gyakran azért van, mert rabszolga körülmények között végeztetik. Azt szeretném most még kérni, hogy mielőtt elmegyünk innen, próbáljunk garanciákat találni arra, hogy ne változzon meg az eredeti célkitűzés, hanem hagyjuk meg az eredeti célokat, és ezek elmélyítésén dolgozzunk, mert jók ezek, és jó eredmények várhatók a programtól. Túlasszony. Köszönöm, elnök asszony. Izgalmasak voltak a beszámolók. A vendégeinknek pedig mondom, hogy hogy nagyszerű a képviselőjük, hogy dicsérjem itt szembe, vagy kívülről, mert a hosszú viták során sokszor az volt a benyomásom, hogy itt már nincs remény, itt van a szubszidiaritás elve, mindenki, aki ki akar táncolni, az ki akar táncolni e- erre hivatkozva, és az előadó mégis kitartott. Tegnap a kérdések tömegét írtam össze, szociális dimenzió, munkahelyi, mesterséges korlátozások, amelyeket a tagállamok az EU jogra hivatkozva hoznak létre az online platformokra vonatkozóan de ezekről ma mind volt már szó, tehát nincs, nem maradt több kérdésem, ami persze jó, úgyhogy inkább akkor néhány megjegyzést tennék. A monitoring rendszer úgy tűnik, hogy általános megelégedettségnek örvend, a sikertörténetek ről hallottunk, ebben a Thompson-t én is kérem, hogy mondjon nekünk egy sikertörténetet tényleg. Fontos, hogy legyen külső értékelő szempont is. Az első, de különösen majd az első két év után, hogy tényleg rájöjjünk a hibákra, amelyeket ki kell javítani. Ne csapjuk be magunkat. Ami a begyvált gyakorlatokat illeti, Talán az EU-n kívülről is szabadna példákat importálni. A partnerségi országainkban is vannak jó példák arra, hogy hogy próbálják visszaszorítani a bejelentetlen munkavégzést. És persze nem beszéltünk még Norvégiáról, Kanadáról, ahol pedig ez jól működik, tehát biztos, hogy érdemes oda is tekinteni. Nem látom Kuneva asszonyt, valaki eljött, hogy helyettesítse? López Pervájó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kuneva asszony sajnálatos, hogy nem tud itt lenni, de mégis foglalkozunk el a kérdésekkel. Először is természetesen szeretném megköszönni ennek a mai vitának a megszervezését egyetértek azzal, hogy az eddig elvégzett platformi munka nagyon fontos, ugye egy éve áll, áll fönn és működik a partner, a platform, fontos a tagállami együttműködés, és kétségtelenül szeretném hangsúlyozni azt, hogy köszönetet érdemel a munka. Ugyanakkor ez nem elégséges sajnos a be nem jelentett munka felszámolása érdekében, és főleg a dolgozók érdekeit kell képviselni. A Jelenleg nem látunk konkrét eredményeket. Azt látjuk, hogy csökken a be nem jelentett munka. Néhány országban a megszorítási intézkedések szigorú bevezetése miatt ugyanakkor nő a be nem jelentett munka aránya. A kényszervállalkozók száma is nő, a részmunkaidősök száma is nő, például Spanyolországban is. Spanyolországban gyakorlatilag az a, azt vezetik be a, a vállalkozók, hogy kevesebb munkaidőt jelentenek be, és terjed így a kézbe történő, zsebbe történő fizetés. Ugye ilyen fizetés esetén a dolgozóknak semmilyen joga nincs, nincs TB-jük, stb. Ugyanakkor az adózási morál a cégek szintjén egyre rosszabb. Azt látjuk, hogy egyre több olyan eset merül föl, amikor elkerülik az adót, kikerülik az adófizetést, azért, hogy ne kelljen adókat, jutalék, jutatásokat fizetniük, járulékokat fizetniük. Nemrég láttuk azt, hogy a tagállamok pozíciója alapján például a közúti fuvarozással foglalkozó dolgozás esetén kihasználják a stróman cégeket, a postafiók cégeket. Néhány dolgot szeretnék még elmondani. Lynch asszony elmondta, és én is egyetértek vele, hogy ha nem állítunk föl egy további jogszabályt, nem támogatjuk meg ezzel a platformot, hogyha a harmonizáció szintén nem lépünk elő a munkai területén az Európai Unióban, és az adozási harmonizáció területén, ha nem lépünk elő, ugye a parlament több jelentésében ezt támogatja, hogyha nem ha állítunk föl egy teljesen egyértelmű harcot az adóelkerülési témákban, hogyha tagállamok például megtehetik azt, hogy a háztartási munkára vonatkozó megállapodást ne ratifikálják, vagy pedig ha specifikus tagállami terveket nem állítunk föl a munkaügyi hatóság munkája tekintetén, akkor egyszerűen csak kapunk egy ilyen jelentést, jó a koordináció, osztjuk a jó gyakorlatokat, de a benemeltett munka elleni harc valójában nem is működik. Sajnálatosnak tartom azt, hogy ilyen negatívan kell, hogy hozzászóljak a témához, de úgy gondolom, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy nagyon fontos a platform munkája. A dolgozók továbbra se fogják tudni azt, hogy mi értelme van az Európai Uniónak a számukra, és nem fogják látni azt, hogy az Európai Unió hogyan javítja a munkájukat. És hogyha ez továbbra is így áll fönn, súlyos probléma lesz számunkra is. Köszönöm, elnök asszony, elnézést, hogy ilyen hosszasan beszéltem. Nem látom, hogy itt bárki képviselni pénzt és az IFDD-t, e igen, na, a zöldeket nem képviseli senki, de az IFDD-t e igen. Köszönöm, elnök asszony. 2015-ben is együtt dolgoztunk más előadókkal, Pilinszki előadóval e, a platform keretei között a információ, jó gyakorlatok cseréjének a rendszere, amely mhm. Európai Uniós akciókhoz kell, hogy vezessen azért, hogy a jelenség ellen föllépjünk, ami természetesen a sérülékenyebb dolgozókat és a munkákat most kezdő dolgozókat érinti. A két éves terv nagyon ambiciózus, de azért nem tagadhatjuk, hogy strukturális nehézségek is felmerülnek. Az egyik a bejelentett munka, a fekete gazdaság mértékének a becslése általában a tagállamok szintén és EU szinten. Olaszországban 21%-ra teszik ezt, de hát ez egy megközelítő érték. Másrészt annak ellenére, hogy korrekt, pontos adatok állnának a rendelkezésünkre, ami persze nagyon nehéz, még mindig nagyon nehéz az, azt elérni, hogy minden tagállam folyamatosan föllépjen a be munka ellen a tagállami fellépés önkéntes. Az operatív tervben megfogalmazottak megfelelő irányba mutatnak, a munkaügyi felügyelők együttműködése, közös tanfolyamok, továbbképzések. A határon átnyúló dimenzió fontos e-, ezen területen, és ezek az eszközökkel is harcolni kell a határon átnyúló be nem jelentett munka ellen mindenképpen támogatom a jó gyakorlatok cseréjét, e, például a európai fiktív cégekre vonatkozó tanulmányt is nagyon pozitívnak tartom. Csak másfél éve született döntés a platform fölállítására, még úgy gondolom, hogy korai lenne számonkérésről beszélnünk, minden esetre nagyon fontosnak tartom, hogy azt értékeljük, hogy az adófizetők pénzéből támogatott program az ellátja a feladatát. A szankción kívül úgy gondolom, hogy kulturális változásra is szükség van, és ezt kell, hogy ösztönözzük a tagállamunkban. Harcolnunk kell a be nem jelentett munka ellen olyan ösztönzőkkel, amelyek biztosá, biztonságosá teszik a bejelentett munkát. Adózási intézkedésekre van szó, előírásokra van szükség, amelyek tagállami szinten is támogatják azt, hogy fokozódjon a bejelentett munka aránya. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dominik Márten úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy a platform a bejelentetlen munka ellen nagyon szükséges volt, egy sürgősségi feladat volt, és örülök, Pirinszki úr, gratulálok, hogy ezt sikerült elérnie, mert a legkiszolgáltatottabb munkavállalók szempontjából, a nyugdíjasok szempontjából, az egészségügyi ellátás szempontjából, a munkai körülmények szempontjából nagyon sokszor sérültek a jogszabályok a vállalkozásoknál, és ezzel persze unfair verseny is kialakult. Örülök, hogy a 2017 márciusi platform ülésen a bizottságtól követelték a legális bevándorlásra vonatkozó terv kidolgozását, ne csak az illegális migrációt kezeljük, ez azóta eredményre vezetett, a márciusi ülése a platformnak egy tanulmányt is elvégeztetett, a kiküldött munkavégzők vonatkozásából, és 2017 őszére, vagyis mostanra várható ennek az eredménye. Aztán a 005-ös intézkedés 1 milliót eurót szánna a be nem jelentett munkahelyek elleni harcra, és számos egyéb projekt is elfogadásra került, ezeknek a listáját fel lehetne sorolni, de inkább betartom a két perces felszólalási időmet. Köszönjük, Hacs úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! A bejelentetlen munkavégzés nagyon ö, negatív jelenség, gazdasági, erkölcsi szempontból egyaránt. És ezen belül persze az európai ifjúságot is súlyosan érinti. Ugye 20%-os még mindig a körükben a munkanélküliség, és őket képezni kéne. Több millió embernek felelez meg, fiatalnak. A fiatalok általában szeretnének legálisan dolgozni, szeretnének maguknak munkahelyet, de gyakran előfordul, hogy csak bejelentetlen munkát ajánlanak nekik. Ez az egyetlen lehetőség egyáltalán a munkavégzésre a környezetükben. Ezért kell a gyökerekig lenyúlva a problémát kezelni. És talán akár jogalkotást is kéne kezdeményezni, hogy kínos legyen a munkaadóknak ezt csinálni. Bambucsioni hívják Olaszországban ezeket, Úgy tűnik, hogy ezek az illegális munkaadók félnek a mai legális munkaadás szigorú követelményeitől. A munka törvénykönyvét ezért is szeretik figyelmen kívül hagyni, és persze egyre jobban félnek visszamenni a legális munka, munkáltatás területére jó lenne lehetőséget kínálni azoknak a fiataloknak, akik eh, akarnak dolgozni, akarnak legálisan dolgozni, de nem kapnak ilyen lehetőséget, és társadalmi kirekesztettség áldozatai válnak. Nyilván a képzés talán az egyik legfontosabb megoldása a problémának. Lennének még ötlet. Köszönöm, Jongérius asszony. Köszönöm szépen. Nagyon sok elismerő szó illett a platformot, Jordi munkáját is, és csatlakozni szeretnék az előttem szólókhoz, akik bizony bőven uh, szánták az elismerő szavakat. Én is bátran ismerem el ezt a platform működését. Egy szempontot még nem hangsúlyoztak ki, mégpedig nem hallottunk arról, hogy a közös definíció kialakítása érdekében milyen munka zajlik, hiszen hogyha egész Európára kiterjedő adatokat akarunk gyűjteni, akkor bizony segítene, hogyha egy közös fogalom meghatározással rendelkeznénk, közös definícióval is így mérhetővé tudnánk tenni a bennem jelentett munka elleni fellépés eredményét. Például hogyha például a társadalombiztosítási kártya bevezét, bevezetése segíte, vagy sem, de ezt csak úgy tudjuk mérni, hogyha közös definícióval rendelkezünk. Kérdezem, hogy ez ügyben történik-e valami változás. A második kérdésemet pedig eh, közvetlenül a bizottság képviselőihez irányzom. A munkaügyi hatóságokra vonatkozó terveken dolgozunk milyen tanulságokat vonnak le a platform működésének első évéből. Hogyan lehet -e tanulságokat a munkaügyi hatóságok működését szabályozó tervekbe becsatornázni? És milyen ajánlásokat lehetne meghatározni az új munkaügyi hatóság hatásköre tekintetében hogyan tudnánk tehát a platform tapasztalatainak felhasználásával még jobban fellépni a be nem jelentett munkavégzés ellen? Köszönöm. Köszönöm. Milyen tanulságokat vonhatunk le, és a közös definíciók? Erre kérdezett rá Jungérius asszony, sok más kérdés elhangzott. Most pedig Korál úrnak adom meg a szót, hogy próbálja meg megválaszolni ezeket a sokszínű kérdéseket, melyeket a képviselők tettek fel, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szakbizottságnak, hogy megszervezte ezt a vitát. A parlament véleménye meghatározó a platform kialakításában. Egyetértek azokkal, akik Pirinszki úrnak gratuláltak, kitűnő munkát végeztek végzett ő. Lehet, hogy szenvedett a tárgyalásunk során, de a végeredmény kitűnő. Pirinszki úr azt mondta, és ezzel is egyetértek, hogy a bennem jelentett múr, munka egy polimorf jelenség, egy sok arcú jelenség, nem könnyű az ellen fellépni. Ezért holisztikus, mindenre kiterjedő megközelítésre van szükség. Másodszorban Tomt és más asszonyok beszéltek, és más képviselők beszéltek arról, hogy a platform sikerét mérhetővé kell tenni, mégpedig úgy, hogy mennyiben csökkent a be nem jelentett munka Európában. A platform egy eszköz, egy fontos eszköz, de persze ez csak egy eszköz a be nem jelentett munka elleni harcban. A szankciók is persze fontos szerepet játszanak. A platform, a szankciók és sok más eszköz vezethetnek célhoz. Tom Csasszony egy sikertörténetet kér tőlem. Hát mondok egyet. Egy társértékelést hajtottak végre a platforma tagjai, a román munkaügyi hatóságot értékelték. A román munkaügyi minisztérium a platformhoz fordult, hogy küldjenek szakértőket, eh, és egy mélyreható elemzést készítsenek a román munkaügyi hatóság és felügyelet munkájáról. Nos, az EU-ban ezt már megszoktuk az ilyesfajta társértékelést, peer review-t, de az, hogy eh, mondjuk egy nemzeti hatósághoz más tagállamokból jönnek szakértők, mélyreható kérdéseket tesznek fel, és mindenfajta fenntartások nélkül rámutatnak a problémára, ezt még meg kell szokniuk a tagállamoknak, de kitűnő eredményt értek el Romániában azzal, hogy a más EU tagállamokból jövő szakértők áttekintették a román munkügyi ellenőrzési rendszert. Azért jó példa ez, mert megmutatja, hogy milyen szellemben működik a platform. Nem oktalan bírálatnak veszik a kritikát, hanem építő kritikának. A platform tagjai mindazon dolgoznak, hogy a platforma lehető legjobb eredményeket érje el. Ennyit a legjobb gyakorlatról. McIntyre asszony arra kérdezett rám, hogy vannak-e győztesek és vesztesek, tehát vannak-e, akik többet kapnak a platformból, mint mások. Benyomásom, hogy mindenki azt veszi ki a platformból, amit szeretne. Persze a különböző tagállamok más-más szakpolitikai válaszokat adnak. De Ív vagy Eszter, ugye a tagállam vagy a szociális partnerek eh, szempontjait világította meg, és ez megmutatja, hogy mindenki arra használja a platformot, amire szüksége van rá, amire szükséges az ő tagállamokban. Túl asszony nem igazán kérdést tett fel, de a nemzetközi dimenzióról beszélt, erről valóban gondolkoznunk kell, és fontos, hogy a meglévő eredményeket konszolidáljuk. A javaslatok egyéb iránt, erre is feltettek egy kérdést ezzel kapcsolatban, a bizottság eh, honlapján eh, publikálásra kerülnek, ami az illegális migráció kérdését illeti, a bizottság által kezdeményezett konzultáció kiterjedt erre a kérdésre, ugye jobb szabályozás áttekintő ellenőrzése vagy fitness csekkje keretén belül hajtották ezt végre, és keressük itt is a válaszokat. Jongerius asszony kérdéseire is kitérek a közös definíció, hát igen, már többször beszéltünk erről Pirinszki úrral és másokkal is, valóban dolgozunk a közös definíció kialakításán. A platformon belül egy munkacsoport kezdi el a tevékenységét jövő évben, amely a definíciót próbálja kialakítani. De hát legyünk nem is szerények, hanem sokkal inkább realisták. Lehet, hogy sikerül egy közös definíciót kialakítani, lehet, nem akarom ezt eh, prejudikálni, de végezetül a jogi definíciót mégiscsak nemzeti szinten, tagállami szinten határozzák meg, tehát az EU-s megközelítést ehhez a tényhez kell igazítani. Végezetül pedig, hogy milyen tapasztalatokat vonhatunk le a platform működésének első évéből, a platform tagjai el fogják biztos mondani, de mi egy munkacsoportot állítottunk föl, mely december 6-án találkozik, legközelebb. 22 tag vesz ebben részt, és itt számolnak be a bizottságnak majd nem csak az egyes országok tapasztalatáról, hanem az egész platform működéséről is. Ez nagyon fontos, így a bizottság még év vége előtt figyelembe tudja venni ezeket a szempontokat. Összességében azt mondhatjuk, hogy széles körben elégedettségre adott okot a platform, de fontos, hogy a platform minden tagja eszmét cserélhessen arról, hogy milyen hozzáadott értékkel járhat a platform további működése, működtetése. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, remélem nem beszéltem túl hosszan. Köszönjük! Nem tudunk mindenkinek szót adni, de mielőtt Pirinszki úrnak megadom az utolsó szóra, az utolsó szó jogán a hozzászólást e, megadnám a szociális partnereknek is a szót, hiszen ők nagyon fontos szerepet játszanak a munka világában. Nincs asszony. Köszönöm szépen. Értem én egyes képviselők frusztrációját, hiszen nagyon kemény valóság az, amikor a munkavállalók az előtt az alternatíva alatt állnak, hogy vagy munkanélkül maradnak, vagy pedig be nem jelentett munkát vállalnak. Vagy pedig ilyen áll a saját önfoglalkoztatásra kényszerítik őket. A platform e tekintetben is sikeres. De a szakszervezetek azért is hiszik, hogy a platform sikeres, mert <clears throat> a platformon belül lehetőségünk van arra, hogy a hiányosságokra felhívjuk a figyelmet. Például, hogyha például arra, arról beszélünk, hogy a légi társaságoknál dolgozó pilóták közül gyakran sokan ön áll önfoglalkoztatásra kényszerülnek, akkor ezzel egy visszaélésre hívjuk fel a figyelmet, és erre a platform lehetőséget kínál, így segítve a jelenség elleni harcot. Ezen felül pedig a tagállamok is lehetőséget kaptak arra, azon tagállamok, akik a, nem annyira értékelik a munkáltató munkavállalói párbeszédet, és lehetőséget kaptak arra, hogy megértsék, hogy igenis szükség van a szakszervezetek a munkavállalói oldal véleményének meghallgatására. Ez is egy hozzáadott értéke a platformnak. Még jobb, még üdvözlendőbb, hogyha a munkáltatók, a munkavállalók és az állam tripartit módon tárgyal, és így dolgozhatják ki ezeket az intézkedéseket, melyekkel ezen nem kívánatos jelenség ellen lehet fellépni. Tegnap ebéd alatt például egy specifikus jelenségről cseréltünk eszmét, ahol például a mezőgazdasági igénymunkások határon átnyúló módon végzik a munkájukat, egyik országban a másikba mennek szezonális munkára, és itt a társadalombiztonság, a nyugdíjbiztosítás, az adó, mind akadályt jelentenek az idénymunkások foglalkoztatás előtt, és egyszerűbb gyakran be nem jelentetten alkalmazni őket. Szóval fontos, hogy itt is segítséget nyújtsunk munkavállalóknak, munkáltatóknak annak érdekében, hogy a foglalkoztatás működhessen. Persze, az álló önfoglalkoztatás vagy a más be nem jelentett munkavégzés jelenség ellen fel kell lépni, de a platform segít éppen abban, hogy a hiányosságokra, a figyelmünk vakfoltjaira felhívjuk a figyelmet, hiszen több szem többet lát, több szem jobban látja a vakfoltokat is, szakszervezetek, munkáltatók és akár a tagállamok. Egy szóval a platform mindenképpen minden érintett számára előnyökkel jár. Köszönjük szépen. Trumpe úr, köszönöm szépen, rövidre foghatom magamat. Nagyon fontos, hogy a platform biztosítsa a legjobb gyakorlatok cseréjét, és a jó és a rossz tapasztalatokat is kicserélhessük. Így működik ez a platform most, és ezt fenn, fenn szeretnénk tartani. Ez egy olyan folyamat, amely nem ér véget egy vagy két év alatt, ez egy folyamatosan zajló folyamat, hiszen a be nem jelentett munka újton új formákat ölt. Dániában a jóléti rendszer nagyon erős, We still have to fight undeclared work. Jól működik a közigazgatás, de nálunk is van a be nem jelentett munka jelensége létezik. Tudom, Pirinszki úr hogy egy más fejlettségű gazdaságot képvisel, de jelzem, hogy nálunk Dániában is van bennem jelentett munka. És még egy szempont, a végrehajtás nagyon fontos, de az is fontos, hogy segítsük a be nem jelentett munka legális sötételét. Például Belgiumban egy fiatal platformot üzemeltető vállalkozó beszámolt arról, hogy a, ez a platform segítette a legális rendszer való átállást. Káldesz úr, úrnak, a platform társelnökének adom meg a szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony megerősítem azt, amit korábban elmondtam, és amit most hallottam, az is megerősíti a véleményemet. Egy folyamat részesei vagyunk, ami középtávon már hatásokkal járt, előttünk áll még az, hogy az új hatóság fölállítása az valóban megoldja a problémákat. A közös munka áll, az a közös munka áll előttünk, hogy meg kell határoznunk, hogy mi akadályozza a jó együttműködést, az adatcserét. Az adatcsere nagyon hasznos lesz a tagállamok között, azért, hogy a már megkezdett munkát tovább tudjuk vinni. Köszönöm szépen Pilinszki úr! Sok tapsot kapott, sok dicséretet kapott esetleg összefoglalná a témát. Köszönöm, elnök asszony. Nem kell, hogy hosszasan beszéljek most. Úgy gondolom, egyértelművé vált, hogy ez alatt a rövid idő alatt az alapításától kezdve a platform nagyon értékes munkát végzett. a, erősödött a, már most is a partnerség, több téváról vitát folytattak, olyan témákról, amelyek a be nem jelentett munkával kapcsolatosak. Továbbá nem csak vitákat, eszmecseiket folytattak, hanem konkrét közös fellépést is terveztek tagállami szinten, munkacsoportokon keresztül. Például Romániában is felállt egy ilyen munkacsoport, amit említettek. Nem fogom elismételni azt, ami már elhangzott. Nagy a kihívás előttünk. Köszönetet kell, hogy mondjunk mindazoknak, ahogy ön is említette, akik akikkel együtt tudunk dolgozni, ugye az általam elvégzett munkában is segítettek, sok kolléga segített a platform kialakítása előtti tárgyalásokban is, mindenkinek köszönhet az együttműködésért. Az együttműködés szellemében már a tárgyalási szinten, a platform megalakítása során láttuk, hogy egy olyan formulára van szükség, amely működőképes, és úgy gondolom, hogy nagyon jelentős az, amit eddig is a platform elért. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak. Elnök asszony, van egy olyan fontos téma, amiről viszont még nem beszéltünk, méghozzá arról, hogy milyen magas szintű, milyen magas kompetenciákkal rendelkező szakértők dolgoznak a titkárságban, a szocialista frakció titkárságában. Nem fogok neveket említeni, de úgy éreztem, hogy úgy érzem, hogy amikor egy nevet konkrétan említenek, az kellemetlen a személy számára. Ugyanakkor a döntések nagy mértékben annak köszönhetőek, hogy nagyon határozott munkát végeznek a szakértők. Szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, akik a mai vitában részt vettek, és úgy gondolom, hogy a parlamenti szakbizottságunk feladata, hogy eh, mi alakítsuk ki, mi jelentsük ezt a összekapcsoló szemet a platform és a jogalkotó között. Köszönöm szépen! Köszönöm mindenkinek, hogy részt vett ebben a vitában. A témára vissza fogunk térni természetesen. 3-4 eh, perccel a tervezethez képest előbbre vagyunk, úgyhogy most eh, megvárjuk uh, Giseblom uh, urat, aki néhány percen belül meg fog érkezni. Remélem, hogy sokan itt maradnak, kérdéseket fognak föltenni Giseblom úrnak, úgyhogy 3-4 perc szünet.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 Friends, we are preparing for our... Kedves barátaim, akkor most lefolytatjuk az eszmecserét Dijsselbloem úrral. Remélem, hogy mindenki fölkészül erre az eszmecserére, leül, odafigyel. Még néhány percet adok Okay, friends. Kedves barátaim, akkor most kezdjük meg az eszmecserét. Üdvözlöm uh, Dyson úr. Bizonyára tudja, hogy uh, sok vitát folytatunk ebben a szakbizottságban a görögországi helyzetről, de hát nem csak a görögországi helyzetről, és uh, folytatunk eszmecserét a görögországi munkahogyi miniszter, bizottsági képviselők is itt megjelentek, tanácsi képviselők is megjelentek, a görög dolgozók általános konfederációnak a képviselőit is meghallgattuk, illetve a szakértői csoport képviselő is itt voltak a görög munkahogyi intézmények felvizsgálata témájában. Nagyon sokat foglalkoztunk a témával, örülök, hogy megjelent itt, mert most szeretnénk meghallgatni az ön az önök véleményét, az önök tapasztalatát ezekről az évekről, amik már mögöttünk vannak, van-e jövő, van-e jövő Görögország számára a görög helyzet tekintetében, úgyhogy oda fogunk figyelni az ön szavaira, ahogy láthatja, nem ül itt a teljes bizottság, de biztos vagyok benne, hogy sokan, akik nincsenek itt, próbálják nyomon követni, követni az ülést számítógépükön keresztül. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és már is átadom önnek a szót a bevezető tekintetében. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Az Európai Parlament foglalkoztatási szakbizottsága meghívott az Eurogroup elnökeként, ugye általában az Ekonban jelenek meg, de hát teljes mértékben megértem azt, hogy a foglalkoztatási szakbizottságot különösen érdekli a görög program, főleg a munkapiaci fejlemények tekintetében. Április 27-én tájékoztattam az Európai Parlament plenáris ülés, mm, plenáris ülését a program helyzetéről. Több területen előrelépés történt azóta. Görögország és a partnerek sikeresen lezárták a második programot, a program felülvizsgáltat júniusban, aztán a hatóságok, jogalkotók ambiciózus szakpolitikai reformokat alakítottak ki, amelyek több területét lefedik a gazdaságnak, adózás, energiapiaci, munkaerőpiaci reformok. Az Eurogroup fontosnak tartja mindazokat az előre lépéseket a hitelképesség tekintetében. 8,5 milliárdos keretről beszélünk most. Július 21-én egy új tervet alakítottunk ki Görögország számára elvileg. Ezek mind pozitív fejlemények, amelyek miatt javultak a piaci ösztönzők. Görögország esetében az első alkalommal következett be 2014-től kezdve. Úgy gondolom, hogy optimisták lehetünk a harmadik felvizsgálat tekintetében, ez most folyik, illetve a program hátralévő része tekintetében. Először általános megjegyzéseket osztanék meg önökkel a programról, és ezután foglalkoznék a specifikus munka mm, erőpiaci kérdésekkel. Az euróövezeti tagállamok hogyan is támogatják Görögországban a reformfolyamatokat. A jelenlegi program tekintetében a, arra koncentrálnak, hogy az elmúlt években elért eredményeket konszolidálják, és fontos lenne, hogy Görögország saját lábra álljon újra, és így jobb jövőt építhessen, amiről ön is beszélt asszony, mindannyian ezt tervezzük, de a jobb jövőt jó alapokra kell építeni, és ahogy láttuk a mm, válságot követő években, a válság elején is, hogy nem szabad irreális célokat kitűzni. Görögországban tragikus példa a munkanélküliségi ráta mindenre 21 százalék körül van, és a fiatalok körében a munkanélküliség több mint 40 százalékos. A számok fokozatosan egy ideig csökkentek, a legutóbbi adatok is ezt mutatják, de a helyzet még mindig elfogadhatatlan természetesen, és határozott fellépésre van szükség. A munkerőpiaci helyzet javítása és különösen a szociális feltételek javítása kéz a kézben halad a fenntartható növekedési stratégiával. Görögországnak egy kiegyensúlyozott gazdasági modellre van szüksége, amiben bíznak a fogyasztók és a befektetők is. Amikor visszatér a bizalom és megerősödik, akkor a görög gazdaság teljesíteni tud, hiszen jelenleg a potenciális, a lehetőségek alatt teljesít jóval. A bizalom erősítése, a növekedés támogatása, e, erre van szükség Görögországban. A közös cél az volt, hogy egy növekedés barát egyensúlyt alakítsunk ki a gazdaság számára, és biztosítsuk azt, hogy mindenki hozzájárul ahhoz, hogy stabilabb gazdasági környezet alakulhasson ki. A források nem elégségesek, de ezeket a leghatékonyabban kell felhasználni, és a legsérülékenyebb csoportokkal kell foglalkozni a társadalomban. Görögország dolgozott, dolgozik ezen, a jövőben is dolgozik ezen, hiszen fragmentált és komplex a társadalom biztosítási rendszere munkaerőpiaci kérdésekkel most részletesebben foglalkoznék. Az elmúlt években jelentős reformokat vezetett be Görögország ezen a területen. 2015-ös hatástanulmányában a bizottság hangsúlyozta, hogy Görögországban a válság miatt nagyon sok aspektus javítottak a munkaerőpiac tekintetében. Versenyképesebb, flexibilisebb lett a munkaerőpiaci szabályozás, és a makro gazdasági egyensúly visszaállításához ez hozzájárult. Ugyanakkor még egy sérülékeny ez az egyensúly, hiszen még mindig a növekedés nagyon-nagyon sérülékeny. Van egy nagyon fontos téma a e tekintetben a dolgozók szociális társadalmi jogai rendkívül fontosak, de ugyanakkor meg kell tartani a rugalmasságot is, és a termelési tényezőként a munkaerő vonzó kell, hogy legyen. Továbbá a munkaerőpiaci belső és külső problémákat sem tagadhatjuk. Általánoságban úgy gondolom, hogy a máig bevezetett reformok jó kompromisszumot jelentenek ezen megközelítések tekintetében. Hármat emelnék ki. Az hatóságok egy akciótervet indítottak a be nem jelentett munka elleni harc témájában, és a munkajogi szabályok egyszerűsítésére. A második, a független szakértői csoport javaslatai alapján, amiben az ILO is benne van, a hatóságok modernizálni kívánják, és az európai jó gyakorlatokhoz kívánják igazítani a munkaerőpiaci szabályokat. Úgy gondolom, hogy ez egy modernebb formája lesz a kollektív tárgyalásoknak a program lezárása során, és természetesen a görög hatóságok számára érthető módon fontos. A kollektív elbocsátás területén, az ipari fellépés területén is reformokat vezetnek be, a hatóságok már jogalkotási lépéseket is tettek ezeken a területeken. Továbbá a harmadik felülvizsgálat keretei között megállapodtak arról, hogy a szakszervezeti képviselők legalább 50%-át be kell vonni a sztrájk esetén a tárgyalásokba a gyakorlati hatása mindennek azért korlátozott. Harmadik megjegyzésem, hogy az aktív munkaerőpiaci politika fontos azért is, hogy a foglalkoztathatóságot javítsák, és ez része kell, hogy legyen a munkaerőpiaci reformoknak. Itt például adózási intézkedéseket kell, hogy említsek, 2019-re lesz ennek hatása, és egy garantált minimum jövedelem rendszer fölállítása és rendkívül fontos, ezt év elején vezették be. Az Eurogroup milyen döntéseket hozott június 15-én a növekedés ösztönzése és a görög gazdaságba vetett bizalom fokozása érdekében először is csökkentjük azt az időszakot, amely alatt a, ö, el kell érni a 2018-as 18-as szintet el kell érni. 5 évez, 2022-t követően ez azt jelenti, hogy az európai fiskális keretnek kell, hogy megfeleljen ezt követően Görögország is. Ez 2%-ot jelent a primary surplus tekintetében. Aztán megerősítettük a fenntarthatóság fontosságát, 16 május május 16-án történt ez a döntés, még egy sor intézkedést itt végre kell hajtani. Aztán közép és hosszú távú hitelintézkedésekről is döntöttünk, amelyek a program sikeres lefolytatása előtt vagy után lesznek érvényesek. Az Eurogroup komolyan veszi a vállalásokat, specifikáltuk a középtávú intézkedéseket, amelyek Görögország esetében érvényesek lehetnek. Az group egyrészt megállapodott Görögország támogatásában, a piaci hozzáférés ösztönzésében, a terhek csökkentésében, de jövőbeni intézkedések tekintetében is a programot követő időszakra vonatkozóan. Összefoglalva szeretném mondani, hogy azok a döntések, amelyeket eddig az ESM program keretében meghoztunk, tanúsítják, hogy Görögország valójában előre viszi a reformokat. Az Eurogroup számára fontos, hogy a folyamat során támogatást tudjunk biztosítani a Görögország számára, ez a szolidaritás szempontjából is fontos. A következő hónapokban és években sok munka áll előttünk, tovább kell, hogy ösztönízzük Görögországot azért, hogy egy föntartható növekedési stratégiát tudjunk kialakítani és végrehajtani, együttműködve európai és nemzetközi partnereikkel. A harmadik felülvizsgálat folyamatban van. A ahogy most itt beszélünk, éppen most folyik konstruktív eszmecsere Görögországról, és úgy gondolom, hogy a harmadik fel, felülvizsgálatot évvégére le lehet majd zárni, és meg fogja erősíteni, hogy Görögország jó úton halad, és sikeresen teljesíteni fogja a programját a jövő év közepére, és a egyensúlyt, a növekedéset, föntartható növekedést meg tudja valósítani gazdaságában. Köszönöm szépen a bevezetőt, és most a koordinátoroknak adnám meg először a szót. Becker úr az első. Káza úr helyet szólal föl. Ugye a szó? Német. Eleinte az Eurócsoport üdvözölte Görögország konszolidációját, az első gyümölcsei meg is teremtetnek, ter, teremtek ezeknek az intézkedéseknek, a csomagnak. Leszeretném szögezni továbbá, hogy a néppártnál mi folyamatosan, konzekvensen próbáltuk a strukturális csomag egészét végrehajtadni, hajtatni görögök által. Üdvözöljük ennek az első pozitív eredményeit, de a jövő szempontjából el kell mondanunk, hogy a jövőben sem változtathat ez meg, ez a tempója a végrehajtásnak, mert egyelőre még nem tartunk ott, hogy hátradőlhetnénk. A státuszkóval kapcsolatban el kell mondani, hogy már nincs státuszkó, a gazdaság növekedni kezdett Görögországban, de az a kérdéses, hogy az intézkedések és ezek a trendek mennyire hosszú távúak. 0,6 százalékkal lehetett javítani a gazdasági növekedési mutatókon. Mi ennek a háttere? 2017. júliusában óta Görögország újra aktív a nemzetközi pénzügyi piacokon, kétszeresen túljegyzettek a görög kötvények, hogyan lehetne ezt az Európai Uniónak is hasznosítani ezt a trendet. Továbbá kérdés, hogy a görögországi munkanélküliségre hogyan lehetne visszaforgatni ezeket az eredményeket annak enyhítésére ugyanis. Thank you, Mr. Becker. Köszönöm, Becker úr. És most a szocialista frakció koordinátorának, Junger Összeasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljött a szakbizottságunk elé, hogy beszámoljon valamiről, ami valójában közel áll hozzánk. Nem csak a gazdaság teljesítéséről van itt szó Görögországban, hanem fontos az is, hogy hogyan lehet változásokat elérni, jobbító változásokat elérni a dolgozók számára Görögországban illetve a biztosítástól függő személyek számára. Az a kezdeném, hogy elmondom, hogy véleményünk szerint a kollektív szerződés vagy a kollektív tárgyalási rendszer helyreállítása a legesleges legfontosabb prioritás számunkra. Azt mondja ön, hogy a harmadik program felülvizsgálatot követően egy modernizált kollektív szerződéses rendszerről lehet tárgyalni. Remélem, de talán meg tud velünk osztani részletesebb információt erre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy a tekintetben nem értünk egyet, hogy a jelenlegi kollektív szerződéses rendszer megfelel-e az alap, tehát az európai alapjogoknak, az ILO ajánlásoknak, az e-, Európa Tanács szerint illegális a munkerőpiaci reform, a Trojka és az ILO tehát az ILO véleményünk szerint, az ILO véleményünk szerint kijelölte azt az irányt, vagyis a kollektív szerződéssel a fedezettség csökkentése a lakosság tekintetében, ez egy problémás kérdés. Meg tudná osztani velünk azokat az információkat, hogy Görögországban mi is történik a kollektív szerződési rendszerben most, mikor lesz változás, meg fog ez felelni az Európa Tanács előírásainak, az ILO ajánlásainak, és megoldás jelente majd azokra a problémákra, amelyek a 2015-ös program hatástanulmány alapján merültek föl. Köszönöm. Rendben. ECR képviselő, megkintájára asszony, nincs itt. Vagy itt van? És a rózsaszínben itt ül, és nem láttam. Öné a szó. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Nem tudtam, hogy láthatatlaná váltam hirtelen. Természetesen egy olyan országot képviselek, amely nem részes az erről vezetnek. Egy olyan országot képviselek, amelyben amely sikeres volt a munkanélküliség csökkentésében, rekordszinten. Egy olyan országról van szó, ahol munkahelyeket teremtünk egy néhány éves időszakot köve, néhány éves időszakra visszatekintve már, és ezek nagy része teljes munkaidős munka. Nem szabad azt hinni, tehát azt nem akartam, hogy valaki azt higgye, hogy ezek csak határidős vagy részmunkaidős munkák. Nem, ezek valós munkahelyek azt szeretném kérdezni, két külön-két területre szeretnék rákérdezni, a munkahelyteremtés. Számomra úgy tűnik, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a képességekre koncentráljuk. Az egész tudjuk, hogy hiányosságban, jelentős hiányosságban a bizonyos területeken, mérnöki területeken például, és hogyha többet tehetünk ezen képességek oktatása területén, akkor a fiataloknak nagyobb lehetősége lesz, és természetesen a gazdaság akkor vonzani fogja a befektetőket is, azon cégek is vonzók lesznek, amelyek ilyen, képességek, ilyen képességű szakembereket alkalmaznak. Kérdésem az, hogy Görögország gondolkozik-e azon, hogy a munkahely teremtésnek van más módja is. Persze hasonlóan fontos az a módszer is, hogy hogy tudjuk, hogy ne legyen nagy a mértéke be nem jelentett munkának. Ugye a be nem jelentett munkával foglalkozó platformot épp most hallgattuk meg, és nagyon fontos az, hogy a platformmal milyen mm, módon működik együtt Görögország. Nézem az összegzőst, és abban azt látom, hogy a gazdasági tevékenység 20%-a Görögországban a fekete gazdaságban benemeltett munkákkal történik, és bizonyos területeken ez 40 százalék. Ez hatalmas arány. Olyan országból jövök, ahol 1,7%-on állunk, tehát hatalmas a lehetőség az arány csökkentése területén, nem csak úgy, hogy föltárjuk, hogy ki szegi meg a törvényeket, hanem a korábbi prezentáció alapról folyó vitában is elhangzott, hogy összenézik el az embereket arra, hogy jelentsék be a munkát, hogy a legitim gazdaság részesei legyenek. Érdekelne a véleménye erről a két témáról. Köszönöm. Kávis Ambó úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, Diseblom úr. Két témával szeretnék foglalkozni, úgyhogy rövid lesz a felszólalásom. Az első, hogy most Görögországgal foglalkozunk. Görögországnak volt, és úgy gondolom, hogy van is egy problémája, hogy alap gazdasági struktúrák hiányoznak az országban ahhoz, hogy biztosítani tudja a gazdasági források kezelését, mivel az aerodinamikának a részesei. Görögországban például nem volt, nem tudom, hogy most van-e olyan fiskális rendszere, amit egy nyugati demokráciában annak lehet nevezni. Szeretném tudni a arról a véleményét, hogy a végtelen, de elkerülhetetlen reformokkal párhuzamosan egy bizonyos ö, szociális abszorcióra is szükség van, ami észszerű módon. Tehát a strukturális változásokra szükség van, de nem szabad bebetonozni a szabályokat. A kérdésem az, hogy ez a folyamat hogy alakul, és e tekintetből fontos, ez a legfontosabb kérdés szerintem, hogy Önök szerint a görög hatóságok akadályozzák, vagy legalábbis próbálják elnézést, akadályozzák azok a, ezeket az intézkedéseket? Tehát nem hisznek ezekben az intézkedésekben, vagy hisznek abban, hogy szükség van ezekben az szükség van ezekre az intézkedésekre a modernizáláshoz, csak éppen az időzítést vonják kétségbe. Második kérdésem. Muszáj azt mondanom, hogy az Aeronak van értelme, de csak akkor van értelme, hogyha minden európai állampolgár előbb-utóbb szabadabb lesz, jobb élete lesz, nagyobb védettséget kap. Ez nem egy bankárok közti játék, ez egy nagyon fontos eszköz a szociális jólét szempontjából. Mindannyian, és elsősorban az a feladatunk mindannyiunknak, hogy meggyőzzük az európai állampolgárokat. Én a válság alatt, által jelentősen sújtott országból jövök, és a mi esetünkben ugye azt mondták, hogy azért volt ez, mert csak a borral, meg a nőkkel foglalkozunk. Én úgy gondolom, hogy mielőtt az erót valaki elutasítja, ugye részt kell venni egy az egyszerű társadalom szempontjából, akik mondjuk nem gazdasági szakemberek, nem közgazdászok, hogy az ilyen emberek számára egy vonzó helyzetet kell fölállítanunk, tehát itt pedagógiára is szükség van, meg kell magyarázni az állampolgároknak, a népnek, hogy a boldogság sarköve az erről. Dimulis. Papa Dimulis úr kap szót. Nem, Hontes úr. Elnézést. Köszönöm, elnök asszony. Deifen Blum úr, szeretném megragadni ezt az alkalmat, noha nem vagyok a bizottság tagja, de parlamenti képviselő vagyok. Hogy néhány kérdést tegyek föl önnek. Amikor a memorandumok sora elkezdődött, volt a közférával egy pár beszélet és az európai intézmények folyamatosan a pénzügyi költségvetési fegyelem aspektusát hangsúlyozták. A Nemzetközi Valuta Alap is részt vett ezen, és a nemzetközi szervezetek mind ugyanezt akarták, és az Európai bizottság, unió elfogadta a sok megszorító intézkedést. De az emberi alapjogok kártája nem vonatkozik az EU tagállamaira? Mert eh, amikor ennek egyes pontjait eh, számon kértük Juncker úron, akkor azt mondták, hogy ezek itt nem érvényesek. Hát akkor most hogy is van ez? Amikor pedig a kollektív megállapodásokat, szerződéseket illeti, az elbocsátások, a nyugdíjcsökkentések hogyan felelnek meg az ebben foglalt szabályoknak? Végül pedig a legutóbbi előző mandátumunk során találkoztunk először önnel. Ön az Eurócsoport vezetői között volt, és büszkén mondta, hogy végrehajtotta a ciprusi bankok ö, ö, kal szemben a megvonásokat. Ön még mindig fenntartja azt, hogy meg kell büntetni a görögöket, mert a görögök pazarolnak? Vagy pedig elfogadja, hogy szolidaritás is érvényesülhet Görögországgal szemben. Olirén úgy tűnik, már egyszer beismerte, hogy ezek a programok ö, elsősorban az eurozóna, euró, az euró és az európai bankok érdekeit szolgálták, nem Görögországét. Köszönöm. Elnök asszony a szót. Dijsselbloem úr. Nagyon fontos, hogy képviselje az Eurogrupot, az Eurocsoportot valaki itt a mi bizottságunkban, és köszönjük, hogy eljött. Mert jó lenne, hogyha közös intézményi döntések születnének az, azokról az intézkedésekről, amelyeket eddig nem így hoztak meg. Ön legalább az értékelésbe be akar minket vonni, és azt mondja, hogy jók az eredmények. De a szociális mutatók tekintetében mit lehet elmondani? Mert a növekedés, haladás az nem csak a gazdasági fogalom, hanem foglalkoztatási, emberi jogi értelemben is kéne, hogy értelmezzük, és a szakszervezeti konferenciákon nem azt hangzik el, hogy a görög bérek felzárkóznának, jóval alacsonyabb a görög bérszínvonal, mint bárhol Európában. Tehát az embereket szegénységbe taszították, kényszerítették, és még azok, akik dolgoznak, még azok is szegények. Nem csoda, hogy ilyen körülmények között a görög lakosság elvesztette a bizalmát Európában, a gazdasági szereplőkben, mert minden csak pénzben mértek, és semmi sem méltóságban és emberi minőségben. Megadják-e most Görögországnak azt a támogatást, hogy ennek a hosszú távú válságnak a társadalmi következményeit is enyhítse, feldolgozza? A bizottság még mindig azt mondja, hogy Görögországnak el kell fogadnia a megfelelő gyakorlatokat. Ezt ön hogy érti? Kire hallgassunk? A bölcsek tanácsára, az Európai Bizottságra? Ö, erre a parlamenti bizottságra? Vagy a saját lelkiismeretünkre? Főleg a fiatalok körében jelentkező munkanélküliség nagyon súlyosan érintette Görögországot, és ez nem egy olyan dolog, amit egy-két apró számítással orvosolni lehet. A külügyminiszterek tanácsa is beszél erről. És a, a Eurogrupa, az Eurocsoport nem fogadta el az ajánlásokat. Na de akkor van-e cserében alternatív javaslatuk? Remélem, hogy az eurócsoport nem akarja teljesen megszüntetni az Európai Unió szociális pillérét. Akik koordinátorok, azok kapják, kapják meg most hivatalból a szót de kérek mindenkit, hogy röviden szólaljon föl, mert jó lenne, hogyha időnk maradna a válaszok meghallgatására is. Már nincs túl sok időnk. Láthatom, hogy ki képviseli a frakciókat, hogyha a koordinátorok nincsenek személy szerint jelen. Kuneva asszony még valamit hozzá akart fűzni, röviden. Elnök asszony, elnézést. Úgy hallottam, hogy nem volt tolmácsolás. Azt mondtam a végén, hogy hogy a bölcsek tanácsa a jó gyakorlatokról beszélt, és elismerte, hogy Görögország ezeket a gyakorlatokat átvette és alkalmazza. Ezt mondták a bölcsek. Úgy látom, hogy a tolmácsolás működik, semmi gond, akkor Vári úr. Köszönöm, elnök asszony, röviden fogok hozzászólni. A kolléga helyett szólalok most fel, aki nem tudott már eljönni a reformokkal kapcsolatban, hogy az euróövezetben milyen reformokat vezettek be. Tudjuk, hogy az Eurogroup ösztönözte főleg a periférikus országokat, Olaszországot, Görögországot, Portugália, Spanyolország, stb. ezekre, és a mai elemzést arra alapozza, hogy az eredmények fő oka a reformok bevezetése. De ha megnézzük részletesebben, ez egy kicsit beteges növekedés, főleg a nagy tőkeinjekció, ugye az Európai Bank, Központi Bank részéről is, semmilyen hatással nem jártak ezek, kézzelfogható, konkrét hatással, azzal a pénzmennyiséghez viszonyítva, amit a pénzügyi rendszerbe vezettek, tehát a foglalkoztatás, a rövidtávú infláció ami mindig alacsony, a kereslet, ami csökkent, tehát ezen tekintetben nem látunk hatást. A reformokat a periférikus országban vezették be. Az vezet, mikor fog valós reformokat bevezetni a belső egyensúlytalanságok felszámítására? A például a déli országok, Görögország, Olaszországban a munka erő költségének a felértékelésére. Aztán olyan ország, mint az öné is, ahol az európai szabályokkal ellentétes a többlet Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország esetében, a, mikor lesz valós az adósság elosztása. Itt politikai játékot látunk inkább. Nincs annak értelme, hogy a periférikus országok vezessék be a reformokat, mert aztán jön egy politikai erő, amely azt fogja mondani, hogy a konszenzusnak köszönhetően ki lehet lépni a válságból, és súlyos problémák alakulnak ki Szeretném tudni, hogy az Eurogroup folytatja erről a témáról a vitát, hiszen kéne most már beszélni azokról a reformokról is, amelyeket az északi európai országok kellene, hogy elfogadjanak. Köszönöm. Thank you. Now uh, I have on the list Mr. Frontis úr és Papadimolis úr a következnek. Nem akarnak felszólalni? Ja. És Régner asszony, tessék. Köszönöm, osztrák szociáldemokrataként két kérdésem lenne önhez Dijsselbaum úr. Az alapjogokkal kapcsolatos az első. A sztrájkhoz, a kollektív szerződésekhez való jog jó és rossz időben egyaránt érvényese. Ön azt mondja, hogy modernizálták a kollektív tárgyalásokat. Mondana valamit erről, hogy akkor milyennek lennének ezek a modern tárgyalási körülmények? Mert úgy tudom, hogy ezek alap emberi jogok. A második kérdésem a, az Eurogrup országain belüli magas képzettségű állásokról, állásokra vonatkozik. Ugye ezeket támogatják Európában, Görögországban. Szeretnénk látni az eredményeket. Van-e fény az alagút végén? megfelele az eddig elért eredmény a helyi munkahelyek és a hatékonyság, termékenység szempontjából a vártaknak. Görögország versenyképesebb lette az alacsony képzettséget igénylő munkahelyek elterjedése révén. Mi az ön megközelítése az euró Group szempontjából a vágyak és a realitás hogyan találkoznak. Utolsó kérdésünket Rockford úr teheti föl. Köszönöm szépen, elnök asszony, gyors leszek. Neszibum úr, az ön posztján a realitást, a gazdasági realitást is figyelembe kell venni. Az a benyomásom, és kis és szkeptikus vagyok itt az elmondottak után is, hogy az eredmények mikor fognak jelentkezni Görögországban. 2017-re vonatkozóan a növekedési várakozások elmaradtak a vártaktól, 2016-ban sem volt ez túl fényes, és a munkanélküliség állítólag csökken, Na de honnan? Ugye 23%-on állt, és egy kicsit csökken, akkor attól még drámai a helyzet. Ö, Görögország kap, Görögországból menekülnek a fiatal diplomások, ö, és munkanélküliek a alacsony képzettek, munkanélküliek a nem termelékeny munkahelyeken dolgozók, de nem ez a fő baj, hanem a fiatal agyak menekülése és a termelő ágazat, amely amúgy is alacsony volt, teljes elvándorlás a Görögországból, a turizmus, mint egyetlen üzemág is visszaesett, tehát, ha itt nem történik valami nagyon radikális stratégiai irányváltás, akkor Görögországban több százezer kiképzett fiatal munkanélküli lesz, illetve nem lesz, mert hogy el fognak menni azonnal. Köszönöm. Dimulis úr, utolsó utáni kérdés. Elnök asszony, nem kérdést akartam föltenni, de Blum urat akartam hallgatni mert volt már nekünk bőven eszmecserénk egymással, a gazdasági Ekon bizottságban is találkoztunk, a plenárison is, és a harmadik program értékelése kapcsán, akik itt vannak a teremben, pontosan tudjuk, hogy mik a görög gazdaság kilátásai, érvényes trendjei. Évek recessziója után és súlyos áldozatok meghozása után talán most tényleg elkezdődik a növekedés, na de ez 1,6%-os, 2%-os 2018-ra vetítve, ami hát növekedés ugyan, na de hát soha nem fogja megtermelni a társadalmi költségeket, hiányokat, amelyek felgyűltek az utóbbi évtizedek során. Tehát amikor 55% volt egyes térségekben a munkanélküliség, azt nem lehet 2%-os növekedéssel gyógyítani. Reikling úr, Dyson úr, a bizottság azt mondják, hogy hazám ö, megteheti, hogy 2018. augusztusában kilép a memorandumból. A görögök nagyon nagy árat fizettek a rossz döntésekért, amelyeket nem csak a görög vezetők, hanem az európaiak hoztak meg. A rossz receptek nagyon sokba kerültek, recessziót okoztak, a lakosság elszegényedéséhez okoz, vezettek, és most először látszik néhány zöld hajtás, ami az intézkedések pozitív hatásának tudható be, a nagyon sok és hatalmas negatív hatás mellett. Számunkra ez az arány elkeserítő. Mindenki, aki ismeri a görög viszonyokat, az európai intézmények, a, investorok látják, hogy itt gyors, fel kéne gyorsítani a folyamatokat, radikálisan. Ennek itt decemberben lenne egy esélye, ezért szól szólok most meg, hogy, hogy ösztönözze ment arra, hogy 2018-ra vonatkozóan a programokból való exit tehát a phasing outot fogalmazzák meg, a június 15-én kiszámított adósság tömeg most már ismert, ezek után most már próbáljunk kilépni ezekből az ördögi körökből, és induljon meg egy jelentős gazdasági támogatás, fellendítés Görögországgal kapcsolatban, hogy tudjuk teljesíteni normális kötelezettségeinket az Európai Unió tagjaként. Szerintem egy-két évvel elmaradtak a folyamatok a lehetségestől a rossz döntések miatt. Dyser Blue úr, most akkor ennek 20 perce van, hogy megadja a felvetésekre a válaszokat. Thank you. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni a képviselőknek a kérdéseket, amelyeket hozzám intéztek. Teljesen igazuk van, hogyha kritikusan fogalmaztak, és teljesen igazuk van, hogyha szkeptikusan tekintenek az Eurocsoport által végzett munkára. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy sikerült másik fázisba érnünk a növekedési százalékokat ugyan lefele módosítottak, de ennek ellenére is egy év alatt hatalmas előrelépést értünk el, gondoljanak a tavalyi előrejelzésre. A bizottság még optimistabb volt, 2,1%-ot jeleztek előre, és most inkább az 1,6% tűnik megvalósulni. De hát két évvel ezelőtt semmilyen növekedés nem volt az euró térségben, tehát igazi előrelépést értünk el. Teljesen igazuk van, hogy a munkanélküliség elfogadhatatlanul magas szinten van, 21%-os az idei előrejelzés. Négy évvel ezelőtt 28% volt. Tehát el, előrelépést értünk el, de hát nem lehetünk még mindig elégedettek. Ezért vagyunk elkötelezettek abban, hogy a görög hatóságokkal és minden intézménnyel együttműködjünk, egyébiránt elismerésünket érdemlik ezek azért, hogy javítsuk a görög állampolgárok és különösen a fiatalok élet lehetőségeit, életkörülményeit. A reformok, amelyeket végrehajtottak, és bekerül úr a reformok menetrendjére is rákérdezett, hogy hosszú távúak ezek, hosszú távú kihatást érnek el. A program valamikor jövő nyáron kifut, véget ér és ezután a görög kormány feladata lesz a monetáris unión belüli szerep szerződése keretén belül, hogy a fiskális fenntarthatóság és a reformok tekintetében tovább menjenek az úton, tovább növeljék a termelékenységet, módosítsák a munkaerőpiacot, javítsák az oktatást, a felsőoktatást is sorolhatnám de ez mégiscsak egy kulcsfontosságú pillanat lesz. Augusztusban véget ér a program, és onnantól kezdve Görögország saját lábán áll, nem csak pénzügyileg, hanem a szakpolitikai döntések tekintetében is. Nincsen garancia arra, hogy a reformokat nem fordítják vissza, de remélem, hogy olyan erős hatásokat ér el addigra a reformcsomag a növekedés a foglalkoztatás területén, hogy a motiváció, hogy folytassák az elkezdett munkát, erős lesz, és eh, a folytatás ösztönzi a hatóságokat. A piaci hozzáférésre is rákérdezett, nem vagyok benne biztos, hogy értettem a kérdést. De hát eh, Görögország néhány hónappal ezelőtt már a piacokról kezdte magát finanszírozni, és persze meg kell vizsgálni, hogy a piacok milyen feltételek mellett kínálnak pénzt. Görögországnak az elkövetkező években ugyanakkor nem kell gyakran a piacokhoz fordulnia majd, hiszen komoly primary surplusszal többlettel rendelkeznek a költségvetésben, és ez lehetősvé teszi azt is, hogy még az év előtt, év vége előtt szociálpolitikai költségeket is a szociál szolidaritási jövedelem finanszírozását is biztosítsák. Az adósság teher kezelhetősége érdekében sok lépést tettek. Fontos ezt kihangsúlyozni, azt is, hogy Görögország hozzáfér a pénzpiacokhoz, ez a bizalom jele, és ez lehetővé teszi, hogy pénzügyileg teljesen függetlenek váljanak az elkövetkező években nem rajzolódik ki annak a szükségessége, hogy a piacokról finanszírozza magát a görög államháztartás. Sokan beszéltek a munkanélküliség elleni fellépés szükségességéről. Nos, ez a program része, hogy javítsuk a munkaerőpiaci szakpolitikákat, aktiváljuk a munkaerőpiaci szakpolitikákat, javítsuk a szakképzést, ez mind a program részét jelenti. Technikai segítségnyújtásról is beszélhetünk, amelyel a proaktív vagy aktiváló munkaerőpiaci politikákat támogatják, ezeket többek között az Európai Szociális Alapból finanszírozzák, és egy sor aktív eh, munkaerőpiaci programot indítottak útjára. A bizottság <clears throat> és más szervezetek hathatós támogatásával és részvételével történt ez meg. Erre persze nem olyan nagy figyelmet fordítanak a közvéleményben, inkább a nehézségekre figyel a közvélemény, de hát nagyon sok munkát végeztünk itt is, és komoly eredményeket értünk el. Junkérius asszony a kollektív tárgyalások fontosságáról beszélt. Ezt teljesen értem, hiszen én is holland szociáldemokrata vagyok, ennek a jelentőségét nem lehet aláértékelni. A kollektív tárgyalások rendszerem befagyasztásra került. Ez azzal magyarázható, hogy arra volt szükség, hogy a hatalmas bérnövekedést kiigazítsák, amely a krízis előtt következett be. Ez pusztító volt a görög gazdaság versenyképessége szempontjából. A görög bérek rohamosan növekedtek az euró bevezetése és a krízis kitörése között, nagyon rövid idő alatt. 30, akár 30 kal is nőttek a bérek és a fizetések és ezt most korrigálni sikerült. Persze ennek gazdasági és szociális kihatásai vannak, negatív kihatásai vannak, ennek ellenére ez egy olyan korrekció, amely egy fenntarthatatlan bérnövekedést igazított ki. Egyetérek, tehát egyetértek önnek, önnel azzal, hogy a kollektív tárgyalások rendszerének újra indítása nagyon fontos. Jövő nyáron biztos ez meg is történik, amikor a programot végleg kivezetik. A modernizált rendszerről szólva fontos, hogy az érintett pártok, akik a kollektív tárgyalásban felek, akik részt vesznek, reprezentatívek legyenek. Görögországban már volt egy ilyen szabály, hogy a kollektív tárgyalások legyenek reprezentatívak, de nem volt egy rendszer, amely biztosította volna ezt. Nos, a mostani munka arra irányul, hogy egy olyan rendszert alakítsanak ki, amelynek segítségével megállapítható, hogy a kollektív tárgyalásban résztvevő felek kit, hány munkavállalót, hány munkáltatót képviselnek, ilyen módon megállapítható legyen a reprezentativás, reprezentativitás és a tárgyalások horizontális kisugárzó hatása nagyobb legyen. Tehát amikor a modernizált rendszerről beszélek, éppen erre gondolok. Mindez persze felveti, azt az alapvető kérdést, hogy az alapjogok érvényesültek-e a programban. Nos, a <clears throat> program tárgyalása során és végrehajtása során az alapjogok igenis érvényesültek, az Európai Bizottság ezt mindig világosá tette, hiszen a bizottság részben felel a program kialakításáért és nyomonkövetéséért, követéséért, és persze a bizottságnak az állampolgárok jogait tiszteletben kell tartania. Ám a krízis mégiscsak bekövetkezett, és a hatások még érvényesültek, kiigazításokra volt szükség ahhoz, hogy a krízisből kilábalhassunk minnyáján. Um bizottság technikai segítségéről beszéltem, az Európai Szociális Alapból irányuló segítségről. Aztán McIntyre asszony a be nem jelentett munkáról beszélt. Valóban ennek a részaránya nagyon nagy Görögországban. Ez persze rávilágít az intézmények működésének kérdésére. hogyha jól működik a munkaügyi felügyelet és az adóadminisztráció rendere, akkor ezzel csökkentik a be nem jelentett munkavégzés lehetőségét. A fiskális helyzetről elmondhatjuk, hogy az adók nagyon magasak, és ez persze negatív kihatással is járhat a rendszerre, miszerint, hogy még több embert hajtson az adó elkerülésbe, az adócsalásba. A cél tehát az, hogy kifehérítsük a gazdaságot, a formális gazdaságot vonzóbbá tegyük mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára. Arra sarkaljuk, ösztönözzük tehát a munkáltatókat, munkavállalókat, hogy a formális gazdaság irányába lépjenek el. Ez a cél. Um, Senior Calvetsambon spoke of the... Um... Calvetsambon úr arról beszélt, hogy a görög hatóságok együttműködnek, vagy obstruálnak. És úgy gondolom, hogy 2015-ben ugye nagy krízis jött létre, amikor a közöttünk lévő bizalom, a görög hatóságok is közöttünk mélyponton útra került. Azóta új megállapodás sikerült kötni, és azóta az együttműködésünk nagyon erős. Úgyhogy csak jót tudok erről mondani. A második áttekintés, a második review még mindig túl hosszú ideig telt. Tehát a helyzet ugye az, hogy a program és a program áttekintése annyira dominánsok a görög gazdaságban, hogy ezek meghatározzák a bizalmat, befolyásolják a bizalmat, a görög gazdaságba vetett bizalmat. Tehát, hogyha az év végére simán le, sikerül lebonyolítani a programot, az az évi transokat lebonyolítani, akkor ez megnöveli a üzleti világ bizalmát is. Uh, uh, Ezért örülök annak, hogy a görög kormányjal ilyen konstruktív eszmecserét tudunk folytatni. Ez nagyon fontos a következő évi magasabb növekedési részára számadatok elérés érdekében. Van, aki azt mondta, hogy két százalékra tagsálják a növekedést, én úgy tudom, hogy két és fél százalék ez. Ez mindenképpen pozitív hír. Beszéltek arról is, hogy az állampolgároknak érezniük kell, hogy az euróból előnyök származnak szárm rájuk. Igen, ezzel teljesen egyetértek. De arról is beszéltem, hogy egy monetáris unióban mindenkinek az abszolút erőfeszítést kell megtennie, hogy működjön a rendszer, a szolidaritás szabályokkal jár együtt. Ez volt üzenetem lényege. Az euró első é pár éve mindenki számára és a gazdaságok számára nagyszerű eredményt hozott, szárnyaltak a gazdaságok az első hét évben, most pedig nagyon nehéz hét évre tekinthetünk vissza, és reméljük, hogy egy hosszabb időszakban, egy stabilabb, fenntartható gazdasági időszakban az euró megint eh, mindenki számára pozitív eh, értéket jelenti majd. Egy kérdést intézett hozzám Huntis úr, hogyha jól mondom ki a nevét, aki azt kérdezte, hogy a nyugdíjakra vonatkozó javaslatokat, a nyugdíj reformra vonatkozó javaslatot a görög hatóságok dolgozták ki. Hát szoros együttműködésben dolgoztuk ezeket ki az görög intézményekkel 2015 nyarán. Ez volt az egyik fő kérdés, amikor a programot ugye kidolgoztuk, ez volt az egyik kulcskérdés. Ez igenis tárgyalás volt a különböző felek között. Nem rákényszerítettük, rákényszerített az egyik fél az eredményeket a másik félre. Nem, hanem tél igazi tárgyalások során sikerült elérni, hogy a görög nyugdíjrendszer fenntarthatóbbá váljék. Beszéltünk a ciprusi herkátról is. Hát én Oli Rénnel egyetértek abban, hogy az első program célja az volt, hogy a bankokat támogassuk, de gondoljunk vissza a múltra. Az országainkban ugye a bankokkal volt a legnagyobb probléma, és az adófizetők pénzét szerintem rossz módon a bankok megmentésére fordítottuk. Azok, akik bírálták a görög program első éveit, és azt mondták, hogy csak azért zajlott a program, hogy a nagy európai bankokat megmentsük, van igazuk abban, amit mondtak. Tehát egész egyszerűen az adófizetők zsebéből finanszírozták elfogadták ezt a tagállamok. Ezért jött létre a bankunió, magasabbak a normák, jobb a felügyelete, létezik egy szanálási alap, egy szanálási rendszer, és létezik a bélén elv, hogyha a bankoknak a veszteségeit kell elszámolniuk. Tehát meg kell akadályozni ezt a nehéz helyzetet, hogy ez újra bekövetkezem. A magas államadóság, mely sok tagállamot érint, jelentős részben a bankválságra vezethető vissza. Ezt nem engedhetjük meg, hogy ez újra bekövetkezzen. Feltettek még kérdést a szakértőcsoportról és a szakértőcsoport tanácsáról. 11 témában kaptunk tanácsot a szakértőcsoporttól, és voltak olyan témák, amelyekben nem értettek egyet a szakértők. Itt nehéz lett volna a szakértők véleményét fogad, követni, de szerencsére a legtöbb témában egyet értettek, és a legtöbb témában így követni tudtuk a szakértők tanácsát. Jó Hérius asszony fel is vetett egy kérdést, ezzel kapcsolatban jelesül, hogy, és erre azt válaszoltam, hogy a program végén ebben a részkérdésben is követjük a szakértők ajánlását. Jelesül a kollektív tárgyalások tekintetében. De más témákban is követjük a szakértők tanácsát. A harmadik áttekintés során még vannak nyitott kérdések, és specifikus témák, területek reformját eh, már útjára indítottuk a szakértők ajánlásai alapján, illetve ezek a harmadik áttekintés, a harmadik review részét adják ki. Tehát a szakértők véleményét nagyon is jól tudtuk használni. Felmerült egy kérdés, hogy a foglalkoztatási tanácsot be kell levonni, vagy sem. Nos, a reformok széleskörű témákat ülelnek fel a programországok társadalmaiban széles körű kihatásaik vannak. Ezeket persze az intézményekkel, a bizottsággal, az IMF-fel, a valutalappal tárgyalják ki a tagállami intézmények, és az európai, az eurócsoporthoz egy megállapodott csomaggal jönnek, fordulnak, és így sikerül aztán a kiigazítási programot útjára indítani. Mi csoportként ezután meghozunk a döntést arról, hogy ezen megállapodás alapján finanszírozzuk-e az országot. Az ISF, eh, ISSF, vagy a a ISF alap segítségével. Persze, a szakkérdések tárgyalásába bevonható volna elvileg a többi tanácsi formáció, de végezetül mégis sok a pénzügyminiszterek azok, akik az ország által igényelt eh, csomagról, eh, melyet az intézmények, melyben az intézmények állapodtak meg, a végső döntést meghozzák. Valli úr arról beszélt, hogy mikor történik majd az igazi reform az eurozónán belüli nagy egyensúlytalanságokról beszélt. Én azt mondanám, hogy igen, vannak egyensúlytalanságok az eurozónán belül, és ezen a makro eurozóna szinten is szükség van reformokra, de azt hiszem, hogy komoly reformokra van szükség az egyes országokban is, nem csak a programországokban. Nem csak az eurozóna bizonyos részein, hanem minden országban reformokra van szükség, hogyha például az fizetési mérleg egyensúlytalanságokat, illetve az egyes országokban a szuficitet akarjuk kiigazítani, akkor azokban az országokban is reformokra van szükség. Például magasabb béreket kell fizetni, ezt az ügyet én nagyon támogatnám, például Hollandiában vagy Németországban. A béreknek növekednie kellene, ez segítene a szuficit csökkentésében, de például infrastruktúrális vagy oktatási vagy kutatási beruházásokra is szükség lehet ezekben a szuficites országokban, így csökkentve a költségvetési többletet. Van itt tehát mit tenni, erről zajlik a vita az csoporton belül, és persze de persze egy sor fiskális problémával is szembenézünk sokkal inkább az egész monetáris unió jövőjéről zajlik a vita, ennek a reformjáról van szó. Ahogyan a bankuniót megreformáltuk, úgy állunk majd neki az IMU, az Európai Monetáris Unió reformjának, és persze az Edisszel is sikerül majd az egyensúlytalanságokat kiegyensúlyozni a tagállamok között. Ezekre a reformokra szükség van, és ezeket folytatni kell. De nem a nemzeti reformokat helyettesítendő, hanem azokat kiegészítő módon. Lássuk. Az alapvető jogokról már beszéltünk, a kollektív szerződésről is. Beszéltünk, aztán sajnál, sajnálom nem írtam le a nevét, elnézést kérek jelezte azt is, hogy a munkahelyek minősége is fontos, hogy Görögországban azt kérdezte, hogy csak alacsony képességekhez kapcsolódó munkahelyek lesznek-e, hát nem hiszem, hogy ezt kéne gondoljuk. A legfontosabb téma a Görögország számára a bizalom helyreállítása az egész országban, a gazdaságban, a közigazgatási helyzetben, a jogi rendszerben, azért, hogy hogy több befektetés, minél több befektetés visszatérjen az országba. Hogyha megtörténnek ezek a befektetések, akkor friss, modern kapacitásokra, képességekre is szükség lesz. A munka minőség szempontjából ez fontos. Hát minőségi és mennyiségi kérdés is fontos a munkahelyek tekintetében. Ugye akkor lesz több befektetés, ez már megkezdődött, aztán látjuk, hogy a külső befektetés Görögország esetében már megkezdett, elkezdett növekedni, és itt is a bizalom a legfontosabb tényező és a stabilitás. Növekedési becslésről beszéltem, végül Papademolos úr gyakran egyeztetünk Görögországgal, és igaza van, sokszor nem értünk egyet, de abban talán egyet tudunk érteni, hogy most már a perspektívák sokkal jobbak, Hogyha konstruktív módon együtt dolgozunk a jövőben úgy, ahogy ezt a múltban is tettük, akkor valóban el tudjuk érni, hogy valami változzon Görögországban és Görögországon kívül. A harmadik felvizsgálat tekintetében ma is ezt mondták az intézmények, hogy a dolgok jól állnak, jól haladnak, persze sok ismeri sok korábbi cselekvés végrehajtására szükség van, ugye ismeri ezeket a terminus technikusokat, de mindenki bízik abban, hogy Görögország teljesíteni fog, és így a következő év elejére új tervekkel lehet előállni, az előkészítő munkát elkezdhetjük, a tartozásról folyó vitákról is. Itt egy fontos kérdés a mechanizmus, ahol mentesítési intézkedések lehetnek lehetségesek, hogyha teljesülnek a növekedési elvárások és a teljesítések. Hát itt is fontos a hogy mi is készen állunk arra, hogy további mentesítéseket adjunk a hitel vagy a tartozás tekintetében. A mechanizmusok nagyon fontosak lesznek a következő évtizedekre vonatkozóan, és jövő év elején kezdődik meg a mechanizmusok bevezetése. Remélhetőleg nagyon pozitív hangulatban, majd értékelni tudjuk a program sikerét. Köszönöm, Dajszabom úr! Ö, nagyon hosszas vitát folytattunk itt a szakbizottságban a témáról. Örülünk annak, hogy itt volt velünk, és mivel mi a foglalkoztatási és szociális témákkal foglalkozó szakbizottság vagyunk, Ön fontos személy e tekintetben, mindig fontos, amikor megjelenik nálunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott minket, hogy megpróbált választ adni a kérdésekre, és remélhetőleg újra találkozunk, még az Európai Uniós választások előtt, és akkor további eredményekről tud majd beszámolni, meg fogja hallgatni a mi kritikus kérdéseinket, mi mindig szívesen meghallgatjuk a jó eredményeket, amelyekről ön beszámol. Köszönöm még egyszer a részvételét. Következő ülés november 21-én lesz, 9-től 12.30-ig. Koordinátorok következő ülése ugyanaz nap lesz délután. Köszönöm még egyszer a hosszas és nagyon gyümölcsöző szakbizottsági ülést. Köszönöm.